Buongiorno a tutti e a tutte. Jó napot kívánok mindenkinek! Siamo la nostra riunione della sotto... Kezdjük el az Emberi Jogi Albizottság mai ülését. Van néhány bejelenteni valóm elnökként. A októberi plenáris ülésen, az októberi második plenáris ülésen nem, fogadtak el, nem fogadtunk el sürgősségeket, viszont a múlt héten, a novemberi plenáris ülésen három ilyen sürgősségi emberi jogi kérdésről fogadtunk el állásfoglalást Vietnámról, különös tekintettel a politikai foglyokra, Kuba és az emberi jogok, a második téma, a harmadik pedig az emberi jogok Bangladesben. Bizonyára tudják, hogy a héten indul az Emberi Jogi Hét az Európai Parlamentben. Úgy döntöttünk a parlamentben, hogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóját így ünnepeljük meg. Ez az első olyan tematikus hét, amit valamilyen témának szentelünk az Európai Parlamentben. A hét során nagyon sok delegáció illetve parlamenti szakbizottság emlékezik majd meg erről az évfordulóról, és az emberi jogok, illetve a szakbizottságok konkrét témái közötti kapcsolatokat fogják vizsgálni. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, akik részt vesznek az eheti eseményekben. Nagyon sok emberi jogi aktivista is itt lesz majd a parlamentben a hét során. Ezek jelentős emberi jogi személyiségek, különböző nemzetközi szervezetektől is érkeznek, például Michel Bachelet, ő az ENSZ emberi jogi főbiztosa, itt lesz Fatou Bensouda, itt lesz Tedros Adhanom Ghebreyesus a WHO-tól, illetve az Interamerikai Bizottságtól is lesz majd itt egy képviselő. Az Európai Bizottsággal, illetve a Külügyi Szolgálattal is együttműködünk, és több mint száz civil szervezet is képviselteti majd magát résztvevőként ezen a héten a különböző eseményeken, és természetesen ők is hozzászólnak majd a különböző kerekasztalokhoz, meghallgatásokhoz. Aztán itt, itt lesz majd Ai Weiwei is. Nagyon híres művészről van szó. Lesznek itt emberi jogi aktivisták, illetve a 28 tagállami parlamentből is lesznek majd itt küldöttek. A hét során megrendezendő programok rosszul dokumentumot megkapták illetve lesz egy holnap délután megrendezendő magas szintű konferencia is. Az Európai Parlament elnöke Tajani úr fogja ezt megnyitni, és itt lesz még Federica Mogherini asszony is. A világot ma a bizonytalanság jellemzi, nagyon sok a nacionalista retorika, illetve jellemző még a kulturális relativizmus, és nagyon sokszor sajnos a jogállamiság alapelveit és a demokratikus alapelveket sem tartják tiszteletben. A 70. évforduló meg ünneplése azt gondolom, hogy egy stratégiai pillanatban érkezett el. Ez kiváló alkalom arra, hogy elgondolkodjunk az emberi jogok egyetemességén. Most különös felelősségünk van, hogy az emberi, hogy a különböző szabályokon, törvényeken, nemzetközi jogon és a multilaterizmuson alapuló rendszeren elgondolkodjunk. Remélem, hogy egyrészt gyümölcsöző lesz ez a hét, másrészt pedig remélem, hogy eh, majd ennek a nyomát fel, felfedezhetjük az Európai Parlament külpolitikájának alakulásában. Térjünk a következő napi rendi pontra a különböző jegyzőkönyvek elfogadásai, láthatják a listák, ezzel kapcsolatban azt hiszem nincsen semmi különleges mondandó. Kezdjük is el a vitát, ötös napi rendi pont. Eszmecserére fog most sor kerülni Szaúd-Arábiával kapcsolatban, illetve Szaúd-Arábia emberi jogi politikájával kapcsolatban. Jamal Khashoggi esetét azt gondolom mindannyian ismerjük, éppen ezért rendkívül aktuális ez a mai vita. Az Európai Parlamentnek egyébként október 25-éről van is egy állásfoglalás a Jamal Khashoggi ügyében. Sajnálatos módon eléggé valószínű, hogy a Khashoggi eset az csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt években nagyon sok szaudi állampolgárt letartóztattak, vagy egész egyszerűen eltűntek, itt újságírókról is van szó, többen is vannak az újságírók közül, vagy a jogi emberi jogi aktivisták közül börtönben. Eman al az egyik ilyen, aki a Twitteren a Sorry Woman, Woman néven már 40 ezer követőre tett szert, őt is, ez egy fiatal nőről van szó, őt is letartóztatták. A kérdés az, hogy az Európai Parlament mit tehet, hogyan lehet egy, együttműködni Szaudarábiával, hogy valamilyen módon a emberi jogok helyzetét elő, mozd, előre mozdítsuk. Ne felejtjük el, hogy Raif Badawi, aki Szaharov díjas, még mindig börtönben van, tehát nem csak a női jogok helyzetéről van szó, hanem általában a politikai fogvatartottak helyzetéről is. A célunk az, hogy egy általános képet kapjunk a mai meghallgatás során a szaudi nézőpontról, ki mit gondol a társadalom egyes elemei, hogyan vélekednek erről, ezekről a kérdésekről, illetve nagyon fontos az, hogy megfelelően, megfelelően pontos helyzetet kapjunk. Nos, nemrégiben kaptunk egy eléggé pontos jelentést arról, hogy hogyan is áll az emberi jogi aktivisták helyzete. Most pedig bemutatnám vendégeinket. Nagy örömmel üdvözlöm őket. Azt hiszem, az lesz a legjobb eljárás, hogyha a meddégeket egyesével bemutatom, amikor rájuk kerül sor. Madeuja Rashid asszony a London School of Economics-nál a közel-keleti tanszéken tanít, illetve az Open Society Foundation nél is dolgozik, dolgozik, mint kutató. a 2011-es arab tavasz után várt ismerté Madawi al asszony, és nagyon sok cikke jelent meg különböző témákban, Szaudarábiában is, és nagyon sokszor szót kap különböző nemzetközi fórumokon. Először tehát Madaujár Rashid asszonynak adom meg a szót, körülbelül 6 perce parancsoljon. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor to be with you and... Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, is beszélhetek Önök előtte egy nagyon fontos témáról, amely a globális szintéren is nagy jelentőségre tett szert. Mindannyiunkat foglalkoztat a nagykövetségen történtek, foglalkoztatnak bennünket. Khashoggi meggyilkolása sokkolta a világot, de sokkolta a szaudi lakosságot is mindenek előtt, főként azokat a polgárokat, akik kritikát fogalmaztak meg kormányukkal szemben, akiknek, akik elhagyták otthonukat, és akik arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonukat, és Európában élnek, Észak-Amerikában vagy a világ más térségeiben. Nagyon fontos pillanat ez számunkra. Én eredetileg Szaudarábiából származom, és igaz ez a panelisták többségére is. Nagyon szélsőséges körülmények között kellett elhagyniuk hazájukat. Először is az Európai Unió és Szaudarábia kapcsolatáról szeretnénk beszélni a legutóbbi fejlemények tükrében. Szaudarábia a legnagyobb kőolaj exportőr, éppen ezért nyilvánvalóan nagyon fontos partnere az európai közösségnek. Voltak viták arról, mennyire központi helyet foglal el az ország az Európai Unió külügyi politikájá, külpolitikájában, és ez nem csak a kőolajhoz kapcsolódik, hanem a pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatokhoz is, amelyeket az EU és tagállamai ápolnak Szaúd-Arábiával. Nemrégiben a fegyveripar erősítette meg kapcsolatait Szaudarábiával, és nyomást kezdett gyakorolni a nyugati kormányokra annak érdekében, hogy folytatódjon a fegyverexport Szaudarábiába. Ami ennél is fontosabb az, hogy Szaudarábiát a közelkeleti stabilitás forrásaként tekintették, ezért sok európai kormány úgy gondolja, hogy ha bármiféle turbulenciára kerül sor Szaudarábiában, akkor az destabilizálhatja az egész közel-keletet. Ahogy látni fogják, ezek az érvek már nem helytállóak ma, mert belügyileg, regionálisan és nemzetközileg is nagyon súlyos turbulenciák alakultak ki, és ezek nem csak Szaudarábiát érintik, hanem a szomszédos országokat is egyre inkább. A Khashoggi gyilkosság után az isztambuli Szaudarábiai nagykövetségen. Itt az ideje, hogy újra átgondoljuk, milyen alapokra helyezi, kívánja helyezni az Európai Unió külpolitikáját Szaudarábiával, hiszen Szaudarábia van már a, reprezent, a, már a látszata sem áll fenn annak, hogy képviseleti rendszer működik, a szaud-arábiai lakosságot megfosztják az alapvető szabadságjogoktól, polgári jogoktól. A régió egyéb országaiban valamiféle konzultatív jogok azért megéletik a polgárokat. Szaudarábia a világ egyetlen olyan országa immáron, ahol az embereknek, a polgároknak nincs képviseletük. Van egyfajta tanács, jellegű grémium, amely konzultatív szervként működik, és nem kötelező állásfoglalásokat fogalmaz meg. Szaudarábiában egy autoriter elnyomó rezsimet látunk működni még továbbra is. Ma később hallhatunk majd bizonyos visszaélésekről is, ami a szaudarábiai belügyeket illeti. Emberjogi jogsértéseket fogunk majd említeni, illetve egyéb jogsértéseket. Nyilvánvalóan a polgári engedetlenségről és egyebekről nem beszélhetek, mert ezek bűncselekménynek minősülnek Szaudarábiában. A belföldi helyzet tehát nagyon súlyos, ami, hogyha úgy gondoljuk, hogy Szaudarábia a közel-keleti stabilitás egyik alappillére, nos, azt láthatjuk, hogy 2011 óta, az arab tavasz óta, kezdete óta Szaudarábia az összes pénzügyi forrását és diplomáciai erőforrását és latba vetette annak érdekében, hogy megállítsa a demokrácia hullámát, amely 2011-ben indult el az arab világban. Diplomáciai kapcsolatokat használtak fel például Egyiptom esetében, pénzügyi forrásaikat is felhasználták arra, hogy a demokratizálódás, vagy annak a kezdetének a folyamatát leállítsák, és 2015 óta közvetlen katonai beavatkozást is alkalmaznak, például Jemenben, annak érdekében, hogy csirájában folytsák el a demokráciát, vagy a stabilizálódást a régióban. Attól sem riadtak vissza, hogy a Szaudarábiában látogató libanoni miniszterelnököt rá kényszerítsék, hogy mondjon le. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon óvatosannak kell lennünk, amikor azt mondjuk, hogy Szaudarábia stabilitás az állóg a közel-keleten. Két régióbeli konfliktus szempontjából nagyon fontos Szaudarábia, az egyik az iráni konfliktus, amely, a másik az izraeli-palesztin konfliktus. Európában azt szokták mondani, és az USA-ban is, hogy a nyugatnak szüksége van Szaudarábiára ahhoz, hogy Iránt eltávolítsuk valamelyest az arab világtól, és hogy létrejöhessen egyfajta megállapodás Izrael és a palesztinok között, de egyik cél sem valósult meg, egészen egyszerűen azért, mert a szaudi-iráni rivalizálás nagyon nagy turbulenciákat okozott a közel-keleten, ahelyett, hogy stabilitáshoz vezetett volna. A felekezeti konfliktus, konfliktusok Szíriában, Irakban és Jemenben is, ahol korábban nem volt ilyen jellegű konfliktus, kiderült, hogy Szaudarábia beavatkozása okozta ezeket a konfliktusokat. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, a nemzetközi szinteret, azt látjuk, hogy az az elnyomás, amely Szaudarábiában jellemző, most már gyűrűzött, és olyan területeken is megjelenik, ahol a diplomáciai kapcsolatokat nem lenne szabad megsérteni, például gondolhatunk itt a törökországi nagykövetségen történtekre. Az elmúlt két-három év során sokan elmenekültek Szaudarábiából, Európában és Észak-Amerikában telepettek le, tehát a nyugati világban, és azért hagyták el hazájukat, mert azért kellett elhagyniuk hazájukat, mert a szaudi rezsim valamely aspektusát bírálták. Úgy gondoljuk, hogy ha büntetlen marad a Khashoggi gyilkosság, akkor sokan közülünk, akik Európában élünk immáron, üldöztetés áldozatává válhatunk, sőt az életünk is kockán foroghat. Lehet, hogy ugyanolyan erőszakos cselekedetek áldozatává válunk, mint Khashoggi Isztambulban. Szaudarábia rá nem szoktunk úgy gondolni, mint egy olyan országra, ahonnan rengeteg menekült érkezik a világ más tájaira, de hogyha tovább hatalmon marad ez az autoriter elnyomó rezsim, akkor valószínűleg egyre több szaudi polgár keres majd menedéket Szaudarábián kívül, sőt az arab világon kívül is. Szaudarábia rengeteg megállapodást írt alá más öbölmenti országokkal. Egy ilyen megállapodás például a közös biztonságpolitikai megállapodás, amely lehetővé teszi Szaudarábia számára, hogy az öbölmenti együttműködés országaiból visszatérésre kényszerítsen konkrét személyeket Szaudarábiába. Tehát az emberek úgy érezhetik, hogy nem csak Szaudarábiában vannak veszélyben, hanem az egész régióban. Éppen ezért előfordulhat, hogy már nem marad számukra más megoldás, mint hogy elhagyják hazájukat és az egész régiót. Szaudarábia nagyon büszke arra, hogy stabilan tartja, stabilan, stabil országként tud működni, de ennek az oka a félelemkeltés és az elnyomás. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban is egy nagyon erős, határozott európai reakcióra van szükség, és szükség van egy cselekvési tervre a Kasokcsi gyilkossággal kapcsolatosan. Igen, az EU-n kívül gyilkolták őt meg, de említettem már, hogy Európában rengeteg másként gondolkodó szaudarábiai polgár él, és nem engedhetjük meg, hogy ők áldoz, üldöztetés, sőt gyilkosságok áldozatává váljanak itt Európában. Fontos, hogy az Európai Unió tehát határozottan reagáljon. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy szankciókat vezet be Európa, Szaudarábiával kapcsolatosan, illetve megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat. Mindannyian tudjuk, hogy mi a realitás, tudjuk, hogy mindenkinek vannak saját nemzeti érdekei a külpolitika alakítása során, és ezeket figyelembe kell venni. De ha a szaudi rezsim bünt, büntetlenül marad, akkor megteheti azt, hogy más esetben másút is hasonló intézkedésekhez folyamodik. Nem akarhatjuk azt, hogy Szaudarábia a saját másként gondolkodóit és kivándorlóit üldözi, üldözze. Fontos azonban az, hogy az Európai Unió cselekvés mezejére lépjen. Nyilván nem várhatjuk azt, hogy Németország, Dánia, vagy mások egyik napról a másikra leállítják a fegyver exportjukat, hiszen ez esetben ezeket az országokat Szaudarábia megbünteti, bekéreti a nagyköveteiket, visszavonja a, az, üzlet, az üzleti élet szereplőinek kiadott vízumokat. Nagyon fontos, hogy ezt is lássuk, hiszen ez könnyen előfordulhat, hogyha valaki például bírálja a szaudi emberjogi helyzetet. Tehát a, a tagállamok külön-külön nem léphetnek fel, de Európa egységesen igenis tehet valamit, hogyha egységes marad és egységesen lép fel. Így ugyanis latba vetheti a teljes súlyát Szaudarábiával szemben. Nyilvánvalóan önök mindannyian nyomon követték azt, hogy a szaudi korona herceg milyen átfogó reformokat indított útjukra, és az egész propaganda nagyon meggyőző volt, sokan nagyra értékelték a szociális reformokat, társadalmi reformokat, például a nők most már gépjárművet vezethetnek, megnyitották a gazdaságot a nemzetközi befektetők előtt, és így tovább sorolhatnám még de tudjuk, hogy a diktátorok sokszor a nemek közötti egyenlőséget és a női, nők jogait használják fel arra, hogy elkendőzzék velük azt az elnyomást, amely az országban uralkodik. Hogyha Európában mindenki arra jut, és az USA is arra jut, hogy a koronaherceg adott utasítást a gyilkosságra, amelyre Isztambulban sor került, akkor azt hiszem Európa nem aggódhat a szaudarábiai hatalmi, hatalmi vákum miatt. Fontos marginalizálni a koronaherceget, fontos, hogy Szaudarábiában a koronaherceget a saját családja fogja vissza, és ez meg is történt korábban, az 1960-as években például egy királyt kényszerítettek lemondásra, és nem vezetett káoszhoz ez a helyzet. Maga a király 2015-ben két korona herceget távolított el a hatalomból, anélkül, hogy hatalmi vákum alakult volna ki. Fontos, hogy a hatalomból mielőbb eltávolítsák és bíróság elé állítsák azt a szemét, aki felelős Kacsokcsi meggyilkolásáért, csak így garantálható, hogy nem ismétlődik meg ez az esemény. És amit az Európai Unió követelhet, az a politikai reform Szaudarábiában. Kozmetikai reformokra, kozmetikázásra nincs többé szükség. Lehet, hogy a fiataloknak fontos az, hogy a nők képjárművet vezethessenek, hogy mozik nyílhassanak, szórakozási lehetőségek legyenek, de nagyon fontos, hogy tényleges reformokra kerüljön sor, egyfajta alkotmányos királyság, a monarchia alakuljon ki. Korlátozni kell az uralkodó család privilégiumait, és a polgárok kezébe kell nagyobb beleszólási jogot adni. Az első lépés ebbe az irányba az lenne, hogy egy megválasztott grémium működjön az országban. Köszönöm. Köszönöm szépen, folytassuk az eszmecserét, és kérem, hogy figyeljünk egy kicsit oda az időre is, 5-6 percet adok a hozzászólóknak, a vendégeinknek, mai menedzser következik, Saudi blogger, a szaudarábiai keleti régióból származik, síita jogokkal foglalkozik, és korábban foglalkozott, azért is kampányolt, illetve azért abban a kérdésben is aktív volt, hogy a nők megkaphassák a e, gépkocsi vezetése alkalmas dokumentum, vagy feljogosított dokumentumot. Parancsoljon! Uh, thank you everyone for inviting me to this meeting. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Turn a blind eye to... Uh... Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Szeretném valamire fölhívni a figyelmet. Ez pedig a sita kisebbség elleni <laughs> diszkrimináció. Kisebbségben voltunk saját országunkban, és bizonyos mértékben azt mondhatjuk, hogy illegális lakosoknak számítottunk, nőként személyigazolványra sem tarthattunk számot. A keleti tartományokban, ahol a világ legnagyobb olajcégai működnek, ott a sia kisebbséget találjuk ebben a régióban, és ez az a régió, ahol legmagasabb a munkanélküliség, illetve a legerősebb a szegénység. A sia kisebbséget kisebbségnek nem adják meg politikai jogaikat, ezen kívül diszkrimináció éri őket intézményes szempontból, az oktatás szempontjából, nem kapnak helyet az egyetemeken, illetve korlátozottak a munkahely lehetőségek, és ezen kívül semmilyen magas pozíciót nem tölthetnek be. És hogyha valaki magasabb pozíciót kap, akkor vissza kell lépnie, mielőtt valóban vezető lehetne, vagy valamilyen vezető pozíciót tölthetne be az országban. A lakosság 10-15 százalékát teszi ki a sia kisebbség. Az arab tavasz során 2011-ben az első polgári felkerések a, kereszt, a keleti ö, tartományokból indultak ki, ahol a sia kisebbséget diszkrimináció éri. Ez egy békés tüntetés volt, résztvevői fiatal nők és férfiak voltak ezen keleti tartományokban. A kormány visszaszorította őket, illetve letartóztatta a tüntetőket, több mint 30-an életüket vesztették, nagyon sok fiatalt, illetve kiskorú 16-17 éves személyt börtönbe vetettek, illetve halálbüntetéssel sújtottak. És soha senki nem vonta felelősségre a hatóságokat ezekért a tettekért a, média, a médiában. 2013, 14, 15 során továbbra is terrorista támadások érték a sír kisebbséget, nagyon sok mecsetet bombatámadásért, illetve nem is olyan régen, 2015-ben volt először lehetőség arra, hogy saját temetőt hozzanak létre, mert olyan sokan életüket vesztették a támadásokban. Nagyon sok nő diszkriminációért ebből a kisebbségből, és mégis azt látjuk, hogy ezek az esetek nem jelennek meg a médiában. 2015-ben egy szaudi nőt letartóztattak, halálbüntetéssel sújtottak azért, mert az arab tavasz tüntetéseiben részt vett, illetve a Nők a Volánnál kampány részese volt, valamint más polgári kampányokban is részt vett. Aztán Daudemar Hun esetére szeretném fölhívni a figyelmet, 16 évesen tartóztatták le, és őt is halára ítélték. A, nem sokára kivégzik. Szaudarábia nagyon sok aktivistát üldöz, olyan aktivistákat, akik elhagyták az országot. Például egy Norvégiában menedéket kereső személyt is visszatoloncolták ezt a személy Szaudarábiába, és börtönbe vetették. Nem csak nőket érnek ilyen támadások, nem csak nőket zárnak börtönbe, nem csak azokat, akik a Nők a Volánnál kampányban, vagy az Arab Tavasz során tüntetéseken vettek részt, hanem nagyon sok más személyt is börtönbe vetettek. Az elmúlt két esztendőben mintegy kétezren börtönbe kerültek, nagyon sokat, sok személyt megkínoztak, illetve hosszú börtönbüntetésre, mint egy 20, illetve 20 évet meghaladó börtönbüntetésre ítéltek, nagyon sokszor bírósági tárgyalás nélkül. Ami pedig a szaudi bírósági rendszert illeti, ez egyáltalán nem olyan független, mint ahogy ezt a, a média hirdeti. A Jamal Khashoggi esetét is bemutatta ugyan a média, és egy olyan személy tollából, aki a Washington Post újságírója volt, szerencsére. De azt látjuk, hogy nagyon sok aktivista egyszerűen eltűnik. Olyanok, akik twittereket jelentettek meg, illetve álnéven írtak. De a szaudi hatóságok kémeket béreltek föl, és így, így ö, találtak rá ezekre az aktivistákra. És itt is ö, látunk olyan esetet, ahol egész egyszerűen eltűnt ö, vagy meggyilkoltak bizonyos személyeket. Aztán Szaudi nők és férfiak elhagyják az országot, menekülnek. Amikor én menekült táborban voltam, találkoztam szaudi családokkal, akik a keleti tartományokból menekültek el. A, a vallási kisebbségek ültöztetése miatt találkoztam olyan nőkkel, akik eh, nem csak azért üldöztek, mert eh, aktivisták voltak, hanem a családon belüli erőszak áldozataivá váltak, az övebeli országokba pedig nem menekülhettek, hiszen onnan visszatoloncolták volna őket. Úgyhogy a családon belüli erőszak miatt hagyták el az országot, Norvégiába, Svédországba, Ausztráliába menekültek. A menekültügyi válság kapcsán nagyon nehéz rámutatni a konkrét statisztikai adatokra, hiszen nagyon sokan kerülik a nyilvánosságot. Sajnos azonban az a tapasztalatom, hogy az elmúlt esztendőkben az ilyen esetek száma egyre csak növekszik. Nagyon remélem, hogy az Európai Unió fölemeli a hangját, hiszen ez nem csak a, a belső nemzeti helyzetet határozza meg, nem csak arról van szó, hogy nagyon sok szaudi személy el kell, hogy hagyja az országot azért, mert nem érzi magát biztonságban, hanem ez érinti Európát is, hiszen nagyon sok menekült áramlik be Európába, Fontos tehát, hogy aktív módon föllépjünk Szaudarábia emberi jogsértéseivel szemben. Szabályokat érvényesítsünk, feltételeket szabjunk, és rákényszerítsük Szaudarábiát arra, hogy valóban az emberi jogi megállapodásokat érvényesítsék. Hiszen ezeket aláírták, de nem valósítják meg a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Grazie, grazie lei. Én köszönöm önnek. Most pedig nagyon nagy örömmel üdvözlöm Enszáv Hajdár asszonyt. Bizonyára tudják, hogy ő Raif Badawi, Szaharov díjas felesége, és nem régiben tanul, találkoztunk is Enszáv Hajdarral Ottavában a missziónk során. 2012-ben Raif Badawit letartóztatták közösségi hálón végzett tevékenységért, és aztán 10, évi bört, 10 év börtönre és ezer ostorcsapásra ítélték. 2015. januárjában 50 ostor csapást végre is hajtattak rajta közterületen. 2015 végén pedig megkapta az Európai Parlament Szaharov díjat. Enszáv Badawi és három gyermeke megkapták a politikai menedékjogot Kanadától 2013-ban és idén megkapták a kanadai állampolgárságot is, ami szerintem nagyon fontos dolog. Most pedig nagy örömmel fogjuk meghallgatni Enszáv Badawi hozzászólását. Bonjour tout le monde. Sayyidati, Sadati, أتحدث إليكم fi hada. Köszönöm szépen. A mai napom én önöket szólítom meg, és a férjem már több mint 2000. napját tölti börtönben. Nekem egyetlen reményem van, egy álmom, hogy a férjem ismételten szabad lábon lehessen. Ezt ma is elmondom, én ezt már többször is elmondtam. Egyetlen dolog köt Szaudarábiához, ez pedig Raif Badawi. Egyik cikkében azt írja, hogy a szólásszabadság az a levegő, amit a szabad gondolkodók belélegeznek, és a gondolkodás szabadságának ez az üzemanyaga mintegy. A kulturális szabadságnak, a, szó, a gondolkodás szabadságának, a filozófia szabadságnak hála fejlődtek az államok, hogy az emberek tudnak dönteni, és a különböző filozófiai iskolák is erre alapultak. A mai napon eljöhet ide egy szaudarábiai nő, és beszélhet a szabad gondolkodásról, a gondolkodás szabadságáról, a vélemény szabadságáról, és azt gondolom, hogy önök egyetértenek velünk. De sokat kellett ahhoz szenvedni a népünknek és családunknak is, hogy ezt el lehessen érni. Szaudarábiában az embereket megfigyelik, nem lehet szabadon gondolkodni, és a férjemnek és a gyermekeinknek nagy árat kellett azért fizetni, hogy szabadon gondolkodhassanak. Nagyon nehéz egy olyan országban tartózkodni, ahol az ember nem fejtheti ki a véleményét, nem, nem hagyja el a házát. A nők nem hagyhatják el ugyanis a házukat Szaudarábiában férfi kísérő nélkül. Raif Badawi békés ellenálló hisz a szabadságban, hisz abban, hogy sem, hisz abban, hogy sem a vallásnak, sem az államnak nem szabad megszab, meghatározni, hogy hogyan gondolkodjunk. Emberi jog az, hogy valaki gyakorolhassa a szabad vallás gyakorlást, a szabad gondolkodást, Raif Badawi semmi forradalmit nem kért, azt kérte, hogy egész egyszerűen megkaphassa ezeket a jogokat, élvezhesse ezeket a jogokat. Ehhez változásnak kell végre, végbe mennie, Enne, ehhez annak kell megvalósulnia, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Szaudarábia azzal vádolja Raif Badawit, hogy áruló, de valójában ki itt az áruló? Azt gondolom, hogy a szélsőségekre nagyon oda kell figyelni. Szerintem inkább az az áruló, aki az összes másként gondolkodó hangját megpróbálja elcsöndesíteni. Raif és az emberi jogvédők nem árulók, hanem igazi, tiszteletre méltó haza szerető emberek, akik szeretik a hazájukat, és azt szeretnék, hogy megváltozzon a hazájuk. Két lehetőségünk van. Nem három, hanem csak két lehetőségünk van. Felkészültünk, felkészültünk arra, hogy a történelmi oldalán álljunk, vagy nem. Részemre a meggyőződésem, hogy mi meg tudjuk változtatni a világot, és jobbá tudjuk tenni. Az összes fiatal ebben reménykedik az egész világon. Nagyon sok háborút él meg a világ, nagyon sok helyen nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, és azt gondolom, hogy ez egy közös feladatunk, erkölcsi szempontból, emberi szempontból nagyon fontos az, hogy ezt a harcot megvívjuk, hogy kiálljunk az emberi jogokért, hogy kiálljunk a gondolkodás szabadságáért. Ezt a tanulságot vonom le a férjem munkásságából. A mai napon nem csak Raifként, Raifért állok ki, mint gyermekeim apjáért, hanem azt gondolom, hogy a szólásszabadságot mindenkinek meg kell adni. A magam részéről kész vagyok arra, hogy kiálljak emellett a jog mellett, még azokkal szemben is, akik nem gondolják azt, hogy ez fontos lenne, azt gondolják, hogy ezt el lehetne nyomni. A szabad gondolkodás, a szólás szabadság egy olyan kincs, amelyet nem lehet sem eladni, sem megvenni. Nem szabad, hogy az emberi méltóságot bárki megpróbálja megszüntetni, és nincs emberi méltóság, hogyha, fél, hogyha félelemben kell, hogy éljünk, hogyha hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket. Remélem, hogy előbb-utóbb Szaudarábia is rákényszerül arra, hogy az emberi jogi kérdésekben betartsa a nemzetközi jogot. Előbb-utóbb megéljük azt a napot, hogy ez bekövetkezzen, ez meggyőződésem, és az is meggyőződésem, hogy a Raif egy napon majd idejött, személyesen is ellátogathat az Európai Parlamentben, és az nagyon-nagyon boldog nap lesz, amikor szabadon engedik, azt gondolom, hogy az a szabadság ünnepe lesz az összes emberi jogi aktivista számára. Köszönöm. Grazie, grazie davvero. Köszönöm szépen. amikor Enszáffal és három gyermekével Ottavában találkoztunk, akkor kaptunk egy levelet, melyet a három gyermek írt. Ezt a mai napig nem hoztuk nyilvánosságra. Megvártuk ezt a, ezt a mai találkozót, de a mai napon nyilvánosságra hozzuk, hozzuk majd ezt a levelet, és ezt el fogjuk küldeni. el fogjuk ezt küldeni Szaúd-Arábiába is, hogy mindenki megismerje a helyzetet. Most pedig Hanál Khamri következik. Újságírónőről van szó. Öt évig egy jeddai újságnak dolgozott, ma, ma Svájcban él, és a női jogokért harcol, azzal foglalkozik Jemenben és Szaúd-Arábiában parancsoljon. Thank you so much. It's an honor to be here. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ebben a panelben, amelyben ilyen sok inspiráló nő foglalhat helyet. A nők és lányok életét a szegregáció fémjelzi Szaudarábiában, napi szinten diszkriminálják őket nemük miatt. Még az alaptörvény sem tiltja ugyanis Szaudarábiában a diszkriminációt. Az állami iskolákban azt tanulják a lányok, hogy a legtöbb pokolra jutó ember nőnemű. A lányokat az iskolákat számok szerint nevezik el, a lányok esetében, még a fiúiskolák esetében az iskolák hősök nevét viselik. 1990-ben körülbelül 47 szaudi nő gépjárműbe szállt, hogy ezzel követeljék azt, hogy vessenek véget a gépjárművezetési tilalomnak. Őket letartóztatták, elkobozták az útleveleket, és megrágalmazták őket. Riad korábbi kormányzója ítélt el ezeket a nőket, ő ma Szaudarábia királya. 27 évvel később ugyanez a király, aki korábban megbüntette ezeket a nőket, most megengedi, megengedte a nők számára, hogy gépjárművet vezessenek. A kérdés az, hogy időközben vajon feministává vált, hirtelen elkezdett kiállni a nemek jogaiért? Ez történt, vagy valami más? Szaudarábiában a politikai rendszer az állami és a magánszféra minden egyes aspektusát szabályozza, teljes kontroll gyakorol az alattvalók felett. Szaudarábiában nemek szerinti apartheid működik, egy patriarchális politikai rendszer működik, és az intézmények ennek megfelelően működnek szintén. A, hogyha patriarhátus vezetője valamilyen korlátozott jogokkal ruházza fel a nőket, akkor ez nem azért történik, mert hirtelen hisznek a nemek közötti egyenlőségben, vagy, vagy feministákká váltak, hanem azért, mert ez egyszerűen lehetővé teszi a rezsim túlélését. Ezt többször is láthattuk Szaudarábia történelme során. A 2000. szeptember 11-i események után a nők Szaudarábiában első ízben kaptak személyi, jogosi, személyi személyigazolványt, de nem azért, de csak azért, mert ez a rezsim érdekeit szolgálta. Emellett lehetővé tették, hogy a nők az úgynevezett súra tanácsban is helyet foglalkozhassanak, de csak azért, hogy ezáltal az arab tavasz vitorlájából kifogják a szelet. Ami a rezsim nőkkel kapcsolatos hozzáállását életén elsősorban a kőolaj ár csökkenését láthatjuk az okok között, ez ugyanis közvetlenül csökkentette a királyság legitimitásának egyik fontos forrását. A királyság ugyanis adómentes szolgáltatásokat nyújtott évtizedeken keresztül a polgárainak, és cserébe lojalitást kapott tőlük. A kőolaj árak csökkenése hirtelen csökkenése azonban egyfajta válsághelyzetbe sodorta ezt a rendszert, és a válságot úgy lehetett feloldani, hogy a nők számára lehetővé tették a munkavállalást, ez pedig úgy vált lehetővé, hogy a nők számára lehetővé tették a gépjárművezetést is, hiszen az országban nincs tömegközlekedés vagy közösségi közlekedés hogyha a nők gépjárművezetéséről van szó, akkor bele kell gondolnunk abba, hogy ez egy társadalmi, gazdasági aspektus is, ugyanis nem minden nő engedheti meg magának, hogy gépjárművet vezessen és birtokoljon. Annak ellenére, hogy Szaudarábia kőolajban gazdag ország, mégis rengeteg szegény polgárról beszélhetünk az országban. Nem hivatalos statisztikák szerint körülbelül 45 millió szegény család él az országban, a rezsim pedig ezt nem akarja elismerni, mert hogyha elismerné, hogy egy kőolajban gazdag országban szegények élnek, akkor gyakorlatilag elismerni azt is, hogy a javakat tiszt, igazságtalan módon osztják el az országban, ez pedig a korrupció gyanúját veszi, veti fel. Emellett a királyi családban hatalmi harc is dúlt, a korrupciós vádak is részét képezik ennek. Van egy fiatal herceg, aki, el, aki ö, elszigetelé és elhallgattatja az összes bírálóját, a hatalmat meg akarja szerezni, és egyfajta karizmatikus, ö, populista vezető ö, karakterét építi fel, és gyakorlatilag államját circenzes elvét valósítja meg. Ez a szaudi külpolitikában is megmutatkozik. Az egyik szomszédos ország Jemen az egyik legszegényebb ország a régióban, és az egyik leggazdagabb régióbeli ország bombázza ezt az országot. Korábban egyfajta fékek és ellensúlyok rendszere működött a szaudi királyi házban, ahol bizonyos portfóliók bizonyos családtagok kezében voltak, most viszont egyetlen egy személy kezében összpontosul a hatalom. A korábbi belső konszenzus megszűnt, a jemeni válsághelyzet is ezt példázza. Az új király egyik első döntése az volt, hogy katonai beavatkozást foganatosít az egyik szomszédos országban, Jemenben. Ezt a háború, háborút arra használták fel, hogy népszerűsítsenek egyfajta nemzet, egyfajta nacionalista, soviniszta mentalitást. Jövőre négy éve lesz annak, hogy elkezdődött el, ez a háború, és ez a háború immáron az egyik legnagyobb humanitárius válságán nőtte ki magát a világon, háborús bűnöket is elkövetnek. Vannak megválasztott szaudi nők a súrában és az önkormányzatokban is, de ezek a nők nem igazán rendelkeznek valódi hatalommal, nem tudják befolyásolni más nők helyzetét az országban. A nők ugyan helyet foglalhatnak, helyet kapnak a politikai intézményekben, de valójában továbbra sem gyakorolhatnak hatalmat, elő, a család férfi tagjainak engedélyére szorulnak például akkor, hogyha el akarják hagyni az országot. Ennek az ideológiának a lényege, hogy a fasiszta rezsim központi szerepét fenntartsák, az emberek sem az emberi jogok, jogaik fölött nem rendelkezhetnek, nem élhetnek ezekkel, és a rezsim szemében minden másként gondolkodó emellett gonosznak minősül. Szemben azzal az állításával, hogy a rezsim meg fogja hallgatni az összes polgára véleményét, a rezsim nem ismeri el a független polgárokat és nőket illetve az ő szerepüket a reformok végrehajtásában. Egyfajta fasiszta hatalomgyakorlás történik, ahol a hatalmon lévők az egyetlenek, akik meghatározhatják, hogy mik a társadalmi érdekek. A nőkkel szembeni diszkrimináció fontos elemei a társadalmi, gazdasági osztály, avagy akár még a bőrszín is meghatározó elem lehet a nők mindennapi élete során. Zárásképpen, igen, pozitív lépés az, hogy a nők képjárművet vezethetnek, de a legnagyobb lépés az volt, hogy a nőjogi aktivisták biztosítják, biztosították, hogy ezek a apró lépések egy átfogó reformhoz vezessenek. Egy olyan országban, ahol nincsenek demokratikus csatornák, ahol nincs olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy mindenki élhessen jogaival, ki fogja a reformok végrehajtását monitorozni, felügyelni, vagy a rezsim önmagát felügyeli majd? Tehát ellenmondásokat látunk. Egyrészt a nők számára lehetővé teszik, hogy gépjárművet vezetnek, vezessenek, másrésztről veszélybe sodródnak, veszélyben vannak mindazok, akik kampányoltak a gépjárművezetési lehetőség mellett. Tehát a szaudi rendszer továbbra is a patriarchális ö, rendszer rabja. A királyság, illetve a király maga és a királyi család érdeke az, hogy továbbra is egy patriarchális rendszer maradjon érvényben az országban. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el azt, hogy az emberi jogi harc mellett ott van még egy másik, másik harc is, amit meg kell vívnia a nőknek Szaudarábiában, ez pedig a fekete ruha harca. Természetesen ebben, ezen területen is szeretnének nagyobb szabadságot élvezni a szaudi nők. Most pedig, ha minden igaz, akkor egy videokonferenciát fogunk tudni tartani. Beirúttal videó összekötetésünk van, Dan Ahmed-el fogunk most eszmét cserélni. A Londoni Egyetem afrikai és ázsiai tanulmányaiból végzett el egy masterkurzust 2015-ben. Jó napot kívánok! Thank you. Thank you, and thank you for the panel. This past year has seen an unabated crackdown on human rights in Saudi Arabia. The extrajudicial execution of Jamal Khashoggi, the cold... Jamal Khashoggi uh, meggyilkolása az emberi jogok lába tiplását mutatja, illetve emberi jogi aktivistákat önkényesen letartóztatnak, elítélnek, és nagyon gyakran a terrorista elleni jogszabályokat húzzák elő, illetve ö, kampányokkal sújtják. As well as the use of the death penalty. Every month in this past year has seen az elmúlt esztendőben minden hónapban azt látjuk, hogy a civil társadalomra egyre inkább lesújtanak, illetve a nőket és támadásokat érik. Okto, az Jamal Khashoggi meggyilkolása jól mutatja, hogy meddig megy el a hatóság annak érdekében, hogy bármilyen kritikus hangot, hangnak véget vessen. Ez a, a nyilvánosságot, de különösen az emberi jogi aktivistákat, újságírókat világszerte. Szaudarábia büntetlenül lépett föl, a konzulátusokat fölhasználhatja, és így elkerülik a számunkérést. A nemzetközi közösség pedig nem emeli föl a hangját. 2017. szeptembere óta a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság joga egyre inkább sérült. Azt látjuk, hogy a csendes diplomácia nem működik ebben a kérdésben. 2017. szeptembere óta több embert letartóztattak, vallási közösségek képviselőjét, aktivistákat, újságírókat, akik független emberi jogi szervezet létrehozói voltak, az akra létrehozói, és őket elítéltek elítélték szeptemberben egy külön büntető bíróság előtt, és halálbüntetés vár rájuk. Azért, mert elmondták a véleményüket. Múlt szeptemberben az európai döntéshozók úgy döntöttek, hogy nem emelik fel a hangjukat, csendben maradnak. A Korona herceg pedig lehetővé tette a nők számára, hogy vezessenek. Egy hónappal később a hatóságok egy új terrorista ellenes törvényt jelentettek be, amely a halálbüntetést is előirányozza, és ezt továbbra is alkalmazni fogják a diszidensek elhallgattatására. Az európai vezetők itt sem emelték fel a hangokat. Ebben az évben, januárban és februárban az emberi jogvédőket ismét börtönbe vetették, purely for their human rights work. One of the activists was Mohamed Lou. Kamal Atebe az egyik aktivista volt, emberi jogvédő, aki emberi jogi szervezetet hozott létre, és ezért bíróság elé citálták. Ahogyan korábban is elhangzott, ez a személy Norvégiába menekült, humanitárius vízumot kapott, de mielőtt felszállhatott volna a repülőre, visszatoloncolták Szaudarábiába, Katárból. Az európai vezetők ismét csak csendben maradtak, nem emelték fel a hangukat ezen eset ellen sem. Még akkor sem, amikor Szaudarábiába deportálták, illetve letartóztatták. Mire az Európai Unió felemelte a hangját, addigra már 14 éves büntetést kapott ez a személy. Ugyanez vonatkozik más jogvédőkre, akik hosszú távú börtönbüntetést kaptak. Különösen aggodalomra ad okot az, hogy az európai vezetők ismét csak a csendes diplomáciához fordultak, ezt a módszert alkalmazták a letartóztatásokkal szemben. Ennek voltunk példái 2018 májusában is, amikor a vezetésért harcoló aktivisták, illetve jogvédők ellen fellépett a hatóság. Három hölgyet börtönbe vetettek, és további személyeket letartóztattak. Továbbra is börtönben vannak, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellenük, és az európai vezetők ismét csak nem emelték fel a hangukat. Nagyon sok aktivistát börtönbe vetettek 2018 májusát követően, és sokan Sokan kiálltak a szólásszabadságért, illetve a nők jogaitért, valamint a siak kisebbség jogaiért. Ezek a személyek mind rács mögött vannak. A női aktivisták ellen még nem emeltek vádat, azonban nagyon valószínű, hogy a vallatások során kínzásoknak vetették alá őket. Nagyon sok minden forog tehát kockán, nagyon sok ember börtönben van vádemelés nélkül, és nagyon sokan halálbüntetés elé néznek. Mi, illetve mások szintén rács mögött vannak az akra tagjai közül, ők pedig megérdemlik azt, hogy kiálljunk mellettük, támogassuk őket. A nemzetközi közösség legalábbis azt kell, hogy követelje, hogy azonnal szabadon bocsássák őket, illetve ne kínozzák őket. A szaudi hatóságokat föl kell hívni, föl kell hívni figyelmüket arra, hogy az emberi jogvédőket, illetve a másképp gondolkodókat elengedjék a börtönből. Azt látjuk azonban, hogy a nemzetközi közösség továbbra is csendben van, és ezzel csak meghosszabbítja a büntetlenséget, illetve az elnyomást. Ezt tapasztaltuk az elmúlt esztendőkben, az emberi jogvédőkre lesújtotta. Nincs azonban még késő, az európai vezetőknek lépniük kell. Az Európai Parlamenttől azt kérem, hogy kérje a külügyi szolgálattól, illetve a különböző országok kormányaitól, hogy emeljék föl a hangukat a jogtiprás ellen, tegyék egyértelművé, hogy a nemzetközi közösség nem tolerálja azt, hogy a nemzetközi normákat nem tartja be Szaudarábia ajánlásokat fogalmaznék meg az Európai Unió számára, és ezek közé tartozik Jamal Kasoksi esete is. Az Európai Parlament feladata, hogy független, független vizsgálatot követeljen ebben az ügyben, mivel hiányzik az átláthatóság az igazságszolgáltatási rendszerben, támogatni kell a megfelelő mechanizmus végrehajtását, a nemzetközi közösség feladata, hogy ezt követelje. Ezen kívül támogatni kell az emberi jogvédőket. Ennek érdekében az Európai Unió, illetve az Európai Parlament továbbra is állásfoglalások keretében, parlamenti kérdések, szóbeli kérdések keretében követelheti azt, hogy nyilvánosan ítéljék el a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság lábbal tiprását, illetve az emberi jogvédőket érő támadásokat. Nagyon fontos, hogy megfelelő hatást érjünk el, és ennek érdekében időben kell lépni. Ezen kívül az emberi jogvédők elleni vádemeléseket figyelemmel kell követni, illetve nyilvános megállapítások keretében el kell ítélni a nem megfelelő fellépést. Ezen kívül az emberi jogvédők számára vízumot kell biztosítani, hogy menedéket kaphassanak. Azt látjuk, hogy egyre többen elhagyják Szaudarébiát, és menekültügyi státuszt kérnek a szólásszabadság hiánya miatt. Minden független gondolkodó, emberi jogvédő, újságíró, oktató, vagy elhagyta az országot, vagy pedig börtönben van. És ha még szabadon lennének, akkor ez a veszély fenyegeti őket, hogy letartóztatják őket. És még lenne egy utolsó ajánlásom, azt kérem az Európai Uniótól, hogy hozzon létre egy emberi jogi párbeszédet Szaudarábiával, és fogalmazzon meg egyértelmű célkitűzéseket, illetve benchmarkokat az Európai Uniós iránymutatásnak megfelelően. Köszönöm. Thank you, grazie. grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Most pedig Barbarának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes előadónak ezeket a nagyon értékes hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy további emberi jogi munkáink során, Szaudiával kapcsolatos emberi jogi munkáink során sokat segítenek majd nekünk ezek a, ezek a, a hozzászólások. Madeu Erresid asszony azt kéri, hogy az Európai Unió sokkal erőteljesebben reagáljon ezekre a problémákra, és bizonyára ismeri az Európai Parlament állásfoglalását, de még ezzel kapcsolatban is hadd mondjam el azt, hogy finomítani kellett a megfogalmazáson, mert nem volt ahhoz többségünk a parlamentben, hogy ennél erőteljesebb, szókimondóbb, szigorúbb legyen az állásfoglalás. A Mácsár asszony a sia, síita kisebbségről beszélt. Megpróbáltuk azt elérni, hogy az ellensfoglalásban ez is szerepeljen, de ezt nem sikerült elérni, mert bizonyos politikusokra vagy országokra erős nyomás helyezkedik. Madawi Arasid asszony, ha jól értettem, Németországtól, Spanyolországtól senki nem várja el, hogy erőteljesen kritizálja Szaúd-Arábiát, ha jól értem, ezt mondja. Németországban, a hazámban, tudomásom szerint, egyetlen, egyetlen szerződéstől sem álltak el kritizálás miatt. Nem tudom, hogy eh, mi a valóság igazából ezzel kapcsolatban, hogy más eh, országokban mi történt, akár maga mi történt. Egyébként itt a szakbizottságban lesz majd a mai napon még egy vitánk a sport események és az emberi jogok témájáról. A katari kormány egyébként nagyon jó jogszabályokat adott ki a migráns munkavállalók jogaival kapcsolatban, pontosan azért, mert nyomást gyakoroltak rájuk néhány évvel ezelőtt. Ezzel kapcsolatban mit tudnak mondani Szaudarábiáról, tehát a női vagy nem női migráns munkavállalók helyzetéről mit lehet elmondani? mi azt hallottuk, hogy még halálsoron sem kapták meg a fordítását azoknak a dokumentumoknak, eh, amelyekben megtudhatták volna, hogy mivel vádolják őket. Októberben egy állásfoglalást fogadtunk el Szaudarábiáról, november 5-én pedig azt mondtuk ki, hogy eh, Szaudarábiának az UPR-jét be kell mutatnia Genfben, nem tudom, ez megtörtént-e, Ez megtörtént? Be tudtak erről számolni, hogy pontosan mi a helyzet? Aztán az EKS-től fogunk rövid időn belül, belül hallani valamit, de még egy kérdésem lenne. Hamad El Kamrai asszony azt mondta, hogy 4-5 millió olyan szaudi van, aki, olyan szaudi család van, amely szegénynek számít, tehát ez nekem ez meglepetés. Az EKS-nek tenném fel a kérdést, hogy önök is így értékelik a helyzetet? Aztán a külügyi tanács a napokban fog ülésezni, és Jemen is a napirenden szerepel. Meglátjuk, hogy a tagállamok mennyiben tudnak megegyezni abban, hogy elítéljék a szaudi vezette koalíció által elkövetett háborús bűnöket. Aztán volt egy másik téma, amit felvetettünk a állásfoglalásunkban, de ez is szintén kérdésként fogalmaznám meg ezt az EKS-nek. Szankció kérdése. Különböző katonai, illetve politikai vezetők ellen nem lehetne szankciókat foganatosítani, akik például katonai, vagy a háborús bűnöket követtek el, vagy ott van például a Magnitsky elítás. 70 szaudi van már ilyen fekete listán, illetve szankció listán. Gondolkodik erről az EKS? Az Európai Unió is kíván ilyen listát készíteni? És kérdésem még az is, hogy Raif Badawi esetét mennyire követték nyomon az elmúlt időkben, van-e újdonság. Köszönöm szépen. Marie Christine. Oui, euh, Barbara a déjà dit beaucoup de choses et posé un certain nombre. Igen. Barbara már feltett néhány olyan kérdést, amit én is szerettem volna. Először tehát mind az öt vendégnek szeretnék köszönetet mondani. Nagyon örülök annak, hogy folyamatosan nyomon követhetjük a szaudarábiai emberi jogi helyzetet. Ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy az is nagyon meg említésre méltó dolog, hogy az Európai Parlament idén már másodszor áll, fogadott el állásfoglalást Szaudarábiával kapcsolatban. Persze sosem mondunk eleget egy ilyen állásfoglalásban, de már maga a tény is, hogy két ilyen állásfoglalás született jelentőségteljes. Vannak olyan országok, amikkel kapcsolatban azért mégiscsak könnyebb egy ilyen állásfoglalást megfogalmazni, mint Szaudarabi esetében. De sajnos azt kell elmondanom, hogy Szaudarabi esetében ezek az állásfoglalások sok eredménnyel nem jártak. Érdekes volt, amit elmondtak arról, hogy hogyan használják fel eszközként a női jogokat, hogyha az ember nyomon követi a helyzetet, mégis elég egyértelmű a helyzet, elég egyértelmű a dolog. Májusban letartóztatási hullám kezdődött, és ugye ezzel párhuzamosan történt, a, az, hogy bevezették a nők esetében a, a gépkocsi vezetés lehetőségét. Kérdésem, mi a helyzet azokkal a férfiakkal és nőkkel, akiket letartóztattak májusban? Hallottunk azért egy-két dolgot, például, hogy akár halálbüntetése is ítélhetik egy-néhányukat. Erről mit tudnak elmondani? Azt hiszem, ez kapcsolódik ahhoz, hogy néhány személy ezek közül síta, tehát a síta kisebbség tagjai, és ha jól értettem, akkor pontosan ezért próbálják őket halára ítélni. Erről mit tudnak elmondani? Én is, engem is megdöbbentett, engem is meglepett a szegény családok száma. Mert ugye itt Európában azt szoktuk mondani, hogy vannak szaudiak, vannak migránsok Szaudarábiában, csak úgy, ahogy más öbölmenti országban és azt gondoltuk eddig, hogy a szegények mind azok, akik nem szaudiak. Éppen ezért szoktunk sokat beszélni a migránsok jogairól, akik Szaudi, Szaudarábiában élnek. Többféle migráns él Szaudarábiában. Jó lenne azokról is beszélnünk, akik leginkább rászorultak, és azon országok állampolgárairól is beszélnünk kell, akiket ez a probléma érint. A múlt héten a fegyver export tilalmat sikerült megerősíteni, ez nagyon jó volt. Szaúd-Arábia irányuló fegyver kereskedelemről van szó. Vannak olyan tagállamok, amelyek aláírtak a nemzetközi fegyverkereskedelmmel kapcsolatban. Nos, az Európai Uniónak van egy közös álláspontja, tudjuk, hogy mi is ezzel a helyzet, és amikor a francia védelmi miniszter elnézést had, hadügyi miniszter megszólal, akkor, és hivatalosan azt mondja, hogy Szaúd-Arábia helyzeten nem összehasonlítható Jemenével, hát akkor szerintem ez botrányos, és az Európai Uniónak is le kéne ebből vonni a tanulságot. Remélem a szaudi ügy lehetővé teszi, hogy ezt a problémát megoldjuk, és ne csupán a csendes diplomácia elvét kövessük, és ne, arról is beszélnünk kell, hogy Törökország instrumentalizálja ezt a kérdést, és alapvetően egyáltalán nem a szaudi jogok helyzetéről van szó, hanem a dominancia, illetve alávetettség kérdéséről. De hogyha ehhez a kérdéshez hozzá tudnának szólni, vagy ami választ adnának, akkor ezt megköszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Márko Morettini következik aki az EKS-nél dolgozik, és az Arafélszigettel, illetve az Arafélszigetért, illetve az Irakért felelős osztály vezetőhelyettes. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon érdekes eszmecserére. Most, ha megengedik, akkor angolul folytatom. My uh, remarks uh, um, in relation to... Uh... Angolul tenném meg tehát a megjegyzéseimet azokkal a kérdésekkel kapcsolatosan, amelyeket a különböző hozzászólók felvetettek a mai délután során és amelyeket a képviselők is felvetettek a vita során. A legfontosabb, amit szeretnék ma mondani, az az, hogy a hétvége során, ahogyan többen is elmondták már a panelisták közül, EU-s szinten megszületett egy nyilatkozat, mégpedig a főképviselő asszony részéről született ez meg az EU nevében, és ez egy fontos jelzés az egységet, az EU egységét illetően, illetve a hasok ügy legutóbbi fejleményeit illetően. Korábban is voltak már hasonló nyilatkozatok, és Mogherini főképviselő asszony az Európai Parlamentben is szólt már ezekről a kérdésekről október 23-án a plenáris ülésen. Ha megengedik, kiemelném az egyik mondatát a nyilatkozatnak, amely azt hiszem válasz lehet azokra a kérdésekre, amelyeket többen is felvetettek a mai délután során. Az utolsó mondat következik, idézem. Az Európai Unió és tagállamai a megfelelő időben megvizsgálják majd, hogy hogyan tudnak megfelelő arányos intézkedéseket foganatosítani a felelősökkel szemben a nemzetközi jog rendszerének keretein belül. És itt az idézet vége. Azt hiszem, ez világosan mutatja, hogy az Európai Unió tovább fogja vizsgálni a fejleményeket ezzel az ügyel kapcsolatosan, és a vizsgálat eredményeinek megfelelően lép majd fel. Ezt több hozzászóló is fontosnak tartotta, ezért szerettem volna ezt külön kiemelni. Az Európai Parlamentben a Strasburgi plenáris vita során a főképviselő kiemelte, milyen súlyos bűncselekményt követtek el az újságíróval szemben, és itt is idéznék, az újságírók elleni bűncselekmények a világ bármely pontján történjenek, a véleménynyilvánítás szabadság, a tájékozódás szabadsága elleni bűncselekmény, és összességében a társadalmaink elleni bűncselekménynek is minősül. Ez azt hiszem össze, jól összefoglalja azt, hogy mit gondol az Európai Unió a FOLAP fontosságáról ebben a nagyon fontos ügyben. Egy másik fontos aspektustól is beszélnék. Ez kapcsolódik ahhoz, amit Lohbiller asszony mondott. Az Európai Unió többször is véleményt nyilvánított már nyilvánosan a Genfi emberjogi, az emberjogi tanácssal kapcsolatosan, annak munkájával kapcsolatosan. November 5-én például közzétették a Szaudarábiával kapcsolatos elemzésüket, ez egy nagyon fontos pillanat volt, azt hiszem. És a kollégák, akik jelen voltak a vitán, arról számoltak be, hogy több mint 101 ország két szó, kért szót ezzel a ponttal kapcsolatosan. Ez is mutatja, mennyire fontosak az emberjogi reformok Szaudarábia kapcsán. Szeretném hangsúlyozni, hogy több mint 20 EU-s tagállam, összesen 24 EU-s tagállam kért szót a vita során. Röviden összegezném, hogy az Európai Uniós tagállamok mit vetettek fel fő aggályként. A tagállamok nyilvánvalóan sérelmezték a véleménynyilvánítás szabadságának megkurtítását, beszéltek a halálbüntetésről, ez is nagyon fontos aspektus. Aztán a nők jogairól is beszéltek, az ensz való együttműködés hiányáról, valamint a civil szervezetek és újságírók működési körülményeiről. Beszéltek továbbá arról is, hogy az emberjogi aktivistákat gyakran letartóztatják az országban, és fogva tartják őket. Néhány tagállam speciális aspektusokat is említett, nők jogai, nemek közötti egyenlőség, véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezés szabadsága, az emberjogi aktivisták működése, aztán a testi fenyítés problémája, a kínzás, az emberjogi eszközök ratifikációjának hiánya, a halálbüntetés és így tovább. Azt hiszem, ezek a legfőbb témák, amelyekre a ma délutáni hozzászólók is rávilágítottak. Az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség kapcsolata központi helyet foglalt el a vitában, és a legtöbb tagállam felhívta a figyelmet erre a különböző ajánlások keretein, keretén belül. Nyilván többen is elismerték a már megtett lépések fontosságát, de sokan hangsúlyozták, hogy súlyos probléma továbbra is a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak és diszkrimináció. A férfi kísérettel kapcsolatos törvény eltörlését követelték, és a nemzetközi jogi normák betartását és eszközök alkalmazását követelték. Ha jól tudom, akkor Szaudarábia jelen pillanatban készíti a válaszait elő a megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatosan. Továbbra is nyomon fogjuk követni nyilvánvalóan a fejleményeket, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez alapját képezi az országgal való kapcsolattartásnak a jövőben. És többen is hangsúlyozták ma azt, hogy folytatnunk kell a párbeszédet a szaudarábiai hatóságokkal. Ezt a nézetet mi is osztjuk. Két utolsó pontot említenék, ha megengedik. Az EU szemszögéből a delegációnkon keresztül, és nyilván ebben rejlik az egyik felelősségünk, hogy az EKSZ-en keresztül a Riedi delegációnk a jelenlévő tagállami képviseletekkel együtt folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, a bírósági ügy alakulását is. Folyamatosan figyeljük a különböző igazságügyi eljárásokat, azok eredményét is várjuk, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és tájékozódunk a helyzet alakulásáról. Folyamatosan felvetjük a másik fél felé az emberjogi aktivisták és civil szervezetek fontosságát a reform folyamatban, valamint azt mennyire fontos, hogy a letartóztatottak esetében megfelelő eljárást alkalmazzanak. Ami Jement illeti, erről is szólnék néhány szót, hiszen többen is említették azt. Jelen pillanatban a külügyi tanács szintjén zajlik egy egyeztetés Jemenről. Tegnap nagy érdeklődéssel hallottuk, hogy lekívánják állítani a rakétatámadásokat Jemennel szemben. Remélhetőleg ez lehetővé teszi a politikai eszmecserét, ahogyan az ENSZ Jemennel foglalkozó külön megbízottja is megfogalmazta, Griffith úrról van szó. Az Európai Unió is hangsúlyozza már több mint egy éve, hogy az egyetlen lehetséges megoldás a jemeni válság megoldására ö, politikai megoldás kell, hogy legyen, és nem katonai jellegű. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Akkor néhány, mondjuk két percet adnék minden szakértőnknek fejenként, hogy próbáljanak válaszolni a feltett kérdésekre. Önnel kezdeném. Uh, Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy mit is tesz az EU jelenleg amire azt mondtam, hogy kollektív európai szolidaritás az európai tagállamok között, akkor mire gondoltam? Amikor Németország, a német külügyminiszter Szedel Hariri esetével kapcsolatban kritizálta a arábiát az valójában járhat azzal, tehát, és azt mondta, hogy ez egy új, ezzel egy újabb államot kíván destabilizálni. Utána Németország után ez Németországot nem követte más tagállam. Vagy hasonló esetek is voltak. Kanadával kapcsolatban is fölmerült, tehát Kanada is kritizált egy adott esetben, és a nyugati világ többi tagja nem mondta azt, hogy bizony ez minket is zavar, nem kritizált. Sajnálatos módon, hogyha nincs ilyen kollektív szolidaritás, akkor ez zsaroláshoz vezethet Szaudarábia részéről. Ennek véget kell venni. Szerintem mindenképpen el kell érni, hogy ez meglegyen, ez a fajta szolidaritás. Még egy dolgot hadd tisztázzak, az EU és a külpolitika a szaudi mert illetően persze állásfoglalást el lehet fogadni, állásfoglalásokat, de hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy az EU és a tagállamok eddig hogyan viszonyultak az arab diktátorokhoz a második század, a 20. század második felében. Nos, valójában az európai államok általánosságban támogatták ezeket a diktátorokat, akár 2011-ig is, mert azt gondolták, hogy stabilitást jelentenek ezek a diktátorok. Franciaország még azt is felvetette, hogy segítenének a diktátornak a néppel szemben, vagy ott van Mubarak esete is, sok példa van még. Ez a fajta politika kontraproduktív, Európába özönlődtek, a menekültek, és ez nem véletlenül van, hanem azért, mert ezeket a diktatúrákat támogatják. Nem tesznek maguknak szívességet az, hogy a diktatúrákat támogatják, annál több lesz a menekült, annál több lesz az illegális bevándorló Európa határain. Még egy dolog, a terrorizmus elleni pajzs, úgymond. Szaudarábiának van egy saját eh, vallási értelmezése, amely aztán elterjedt, és valójában ez vezetett a terrorista válsághoz, amely már szeptember 11 óta megkeseríti napjainkat. Tehát ezt meg kell érteniük. Persze, az is egyfajta nyomás, hogy el kell adni a fegyvereket, vannak a realista szakpolitikai lépések, de hogy ezeket a diktátorokat feltétel nélkül lámogassák, hogy akkor az történik, hogy, ezek, hogy az üldözöttek el kell, hogy hagyják az országukat, valahova el kell, hogy üssenek ezek az emberek, vagy Európába jönnek, vagy Észak-Európába, vagy életüket vesztik, miközben át akarnak kelni a, feke- a földközi tengeren. Tehát azt gondolom, hogy nagyon alaposan át kéne gondolniuk a kül- külpolitikájukat. Persze állásfoglalásokat jelen, fogadunk el, de párbeszédet is kialakítanak a diktátorokkal. Párbeszédet azzal lehet folytatni, akik a párbeszéd elvét tiszteletben tartják, azokkal nem, akik a saját konzulátusokon, külföldön meggyilkolják az állampolgáraikat. Köszönöm szépen. Um, um, Válaszolnék az egyik kérdésre, amely a fogvatartott nők körülményeire vonatkozik telefonon beszéltem az egyik fogvatartott nő hozzátartozóival, és megkértem őket, hogy jöjjenek el ide, és személyesen beszéljenek a rokonuk sorsáról itt az Európai Parlamentben, de túlságosan féltek attól, hogy eljöjjenek ide és itt nyilatkozzanak, de azt, azt kérték tőlem, hogy mondjam el, hogy a nőket kínozzák, megverik, magánzárkában tartják őket, folyamatosan vallatják őket, és rákényszerítik őket arra, hogy vallomást tegyenek, noha nem követték el a tetteket, amelyekkel vádolják őket. Ez történik a nők esetében tehát. Egy másik kérdés, a Szaudarábiában dolgozó migráns munkavállalókra vonatkozott. Az egyik legkiszolgáltatottabb csoportról van szó, ahogyan képzelhetik, nem csak Szaudarábiában, igaz ez, hanem az egész öbölmendi térségben eh, milyen fülöp fülöpszigeteki kisebbségek élnek ezekben az országokban. Nemrégiben az egyik eh, migráns eh, kivégzéséről, nyilvános lefejezéséről került fel az internetre egy videó. Sokukat nagyon súlyos vádakkal illetik, és Szaudarábiában sajnos nem érvényesül az igazságos, megfelelő igazságügyi eljáráshoz való jog, nincs joguk jogtanácsra, és így tovább. Nagyon sok fülöp szigeteké munkavállaló szélsőséges időjárási körülmények között dolgozik, nagyon alacsony bérek mellett semmiféle egészségügyi biztosításban nem részesülnek. Szaudarábiában egyébként döntés született arról, hogy rengeteg külföldi munkavállalót hazaküldenek, többek között jemeni munkavállalókkal szemben is foganatosítottak ilyen intézkedéseket, kitoloncolták őket az országból vissza a hazájukba, amely köztudottan háborús zóna, háborúsújtott a terület. A média sajnos erről a témáról nem igazán számol be. Köszönöm. Anna? csak nagyon röviden válaszolnék a felvetésekre. Megerősítenék mindent, ami az imént elhangzott. 5-6 millió közötti külföldi munkavállaló dolgozik Szaudarábiában, gyakorlatilag modernkori rabszolgatartás áldozatai. Elkobozzánk az útlevelüket, súlyos visszaélések áldozataival válnak, semmilyen védelmi mechanizmus nincs, nem létezik amely a védelmüket biztosítani. Egy másik nagyon kiszolgáltatott csoport a, az illegális migránsok csoportja, akik emberkereskedők áldozatává válnak, és szörnyűséges visszaélések történnek velük szemben. Ami a szegénységi statisztikákat illeti, ezek a statisztikák nem hivatalos statisztikák, Szaudarábi nem akarja beismerni, hogy szegények is élnek az országban, inkább a magas munkanélküliség fogalmát részesítik előnyben, mert amint bevallják azt, hogy vannak szegények az országban, be is be kell ismerniük azt is, hogy korrupció uralkodik az országban, nem megfelelően osztják el a javakat. Évtizedeken keresztül a vidéki területeken élő nők egyébként gépjárműveket vezettek, még mielőtt hivatalosan megszületett volna a döntés erről. A szaudarábiai vezetőség ezt elfogadta hallgatólagosan, mert szegény nőkről van szó, akiknek létfontosságú, hogy autót vezethessenek, hogy eljussanak a munkahelyükre, és a rezsém nagyon jól tudta, hogyha hivatalosan betiltják, illetve megtiltják nekik, hogy autót vezessenek, akkor akkor éjséglázadás tör ki az országban. Tehát mindenki tudja, hogy szegénység van az országban, de ez egy tabu téma, senki nem beszél róla. Köszönöm, mielőtt elköszönnék a tisztelt vendégeinktől. Öt vég következtetést, vagy záró üzenetet hadd hozzak meg önökkel, és ezek gyakorlatilag ajánlásoknak is megfelelnek. Az első az lenne, hogy az Audi, a Saudi, a Kasakzsi ügy Saudi indoklása nyilvánvalóan nem elfogadható. Egyébként most a CIA-től is van egy változatunk, Mike Pompeo és az amerikai elnök azért mindent megtesz, hogy az igazságra ne derüljön fény, ha fogalmazhatok így. Barbara, szeretnél hozzászólni még? Jól, jól értem? Allora, Barbara, se vuoi porre la questione... Barbara, feltennél a kérdést? Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondoltam, megismétlem az EKS-nek feltett kérdésemet. Raf, Raif Badawi esetében mit lehetne tudni arról, hogy az EKS hogyan követi nyomon ezt az ügyet, mit tesznek Szaharov díjasunk ügyében? Igen, elnézést, elnök úr, erre felejtettem az imént válaszolni a hozzászólásomban. In a, in a nutshell that uh, as in this case, but in, as in similar other... Próbálom összefoglalni a helyzetet. Egyébként ez nagyon sokban hasonlít ahhoz, amit az összes többi emberi jogi aktivistáról elmondtam. Nyomon követjük a helyszínen az eseményeket, és összekötetésben vagyunk a szaudi hatóságokkal hogy további információhoz juthassunk, illetve bármilyen kiegészítő ismeret nagyon fontos számunkra, többek között a perrel, perrel kapcsolatban is, és a Riedi delegáción keresztül megpróbálunk a lehető legtöbb információra szert tenni Egyébként mondom, nem csak az ő esetében, az összes emberi jogi aktivista esetében ezt tesszük. Ez a helyzet, és természetesen ameddig szükséges, folytatni fogjuk ezt a hozzájárást, és megpróbálunk a, megpróbáljuk a feltételekhez mérten alakítani a mi álláspontjukat. Barbara, nem, tud, nem tudom, hogy kielégít ez a válasz, újdonságot nem nagyon tudtunk meg. Akkor folytatnám ott, ahol az imént abba hagytam. della verità. Amit megtudtunk a szaudi hatóságok, tehát az eh, nem kielégítő, folytatni kell az eset felgöngyörítését, és eh, Barbara kért egy nemzetközi felderítést, a nyomozást is és azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk is alkalmas arra, hogy a felelősöket megpróbálja bizonyos dolgokra rávenni, egyáltalán megtudni, hogy mi történt. És nyilvánvaló az is, hogy nem tudjuk azt elfogadni, hogy halálbüntetéssel sújtsák a büldösöket, az elkövetőket. Harmadik dolog, mindent meg kell azért tenni, hogy Szaúd-Arábia demokratikus reformfolyamatot indítson el, főleg azokra vonatkozik ez, akik véleményük miatt fogtak el és ítéltek börtönbüntetésre, mint Raif Badawi. Aztán a jemeni háborús konfliktust is azonnal be kell fejezni, hihetetlen súlyos károkat jelent ez emberi jogi szempontból is, illetve a régió stabilitása szempontjából is, ez nagyon sajnálatos. Nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott helyzet jöjjön létre a régióban, és itt Katarra is gondolok. A béke és a stabilitás csak úgy jöhet létre, hogyha az egyensúly megvan. Ezt szeretem volna elmondani itt a meghallgatás végén, és nyilvánvalóan a külügyi bizottság és kapcsolódik ehhez a véleményhez. Mari Krisztin, szeretné valamit mondani? Igen, nem tudom, hogy jól értettem, vagy nem. A nők kérdésére nem utaltak, pedig az Európai Bizottságnak, még, az Európai Parlamentnek még, még májusból van egy állásfoglalása. Ehhez is valamit, valamilyen elképzelést mégiscsak fűzni kéne ez a témához, a végső üzenetek kapcsán. Szerintem itt is sok mindent kell még elérnünk, ha megengedi nök úr. Természetesen tisztelettudóan mondom ezt, de a nőkre is kellett volna utalni. Persze egyetértek veled, amikor belső demokratikus reformokról van, volt szó, akkor erre is gondoltam valójában, amikor a, nő, amikor a véleménynyilvánításért lejtett, vagy bebörtönzött személyekről beszéltem, mint a nőkre is gondolta. Eh, come ripeto. Természetesen tehát folytatjuk a munkát, a nyomonkövetést, eh, és ezt nem egyedül tesszük, hanem az egész parlamenttel együttvéve, illetve különös tekintettel a külügyi bizottságra. Köszönöm szépen, és folytatjuk a közös munkát. Még valamit te is szeretnél mondani? Prova. شكرا جزيلا للجميع أعرف أنكم Ha mondhatnék még néhány szót, tudom, hogy önök hallatják a hangukat Raif badawi kapcsolatban. A kanadai kormány két hónappal ezelőtt kérte, hogy bocsássák szabadon az összes olyan foglyot, akik eh, vélemény nyilvánításuk miatt akiket véleménynyilvánítás miatt ítéltek el. Szeretnék gratulálni ehhez a kanadai kéréshez, és ezután ne felejtjük, hogy Szaudarábia megszakította a diplomáciai kapcsolatát Kanadával, hogyha minden egyes állam szolidáris lenne, minden egyes állam így járt volna el, akkor azt hiszem, hogy jobb eredményt értünk volna el, sokkal jobbat annál, mint hogy diplomáciai kapcsolatot mondanak fel egy ilyen országgal, mint Szaudarábia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor talán térjünk át a következő napi rendi pontra. Sì, così facciamo Bene. Possiamo iniziare questo scambio di opinioni sul... Kezdjük el az eszmecserét akkor talán. Sport és emberi jogok kapcsolata a nagy nemzetközi sporteseményeken. Da tempo la nostra commissione dimostra interesse su questo tema. Albizottságunk már egy ideje foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. 2015 májusában meghallgatást szerveztünk ebben a témában. Nos, rendkívül nagy számú követője van, résztvevője van általában egy, egy ilyen nagy nemzetközi sporteseménynek. Egyre növekszik a résztvevők száma, éppen ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusaink legyenek, és meg tudjunk felelni a résztvevők, illetve a nézők legitim, legitim elvárásainak. Ez olyan eseményekre gondolok, mint például a olimpiai játékok, illetve a különböző nemzetközi labdarúgó tornák, mint például a világbajnokság, ezek várva várt események, rendkívül sokan követik ezeket világszerte, és azt gondolom, hogy a toleranciát, a békét, a egyenlőséget, a sportszerűséget, a fenntarthatóságot, az integritást és az átláthatóságot is kell, hogy képviseljék ezek az események. Éppen ezért a nagy a nagy sporttársaságoknak, illetve a szervezőknek felelősséget kell viselni azért, hogy ezeket, a kérd, ezeket az elveket is megpróbálják tiszteletben tartani. Ami az állami struktúrákat illeti, nagyon fontos az, hogy ezeknek a mega eseményeknek, a sporteseményeknek az odaítélése korrekt módon történjen, de az is nagyon fontos, hogy hogyan működnek együtt a megfelelő országok és városok a sportolók, a média, illetve a polgár, résztvevő eh, polgárok. Nos, el kell mondjam még azt ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak eh, van azért néhány pessimista elképzelése, voltak bizony agasztó események a jogállamisággal, a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatban. Idén ünnepeljük a Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulóját, és ezen a héten az Európai Parlament egy egész hetet szentel ennek a témának. Holnap, a holnapi napon egy magas szintű konferenciát is rendezünk ezzel kapcsolatban. Itt lesz az ENSZ is, különböző regionális szervezetek, emberi jogi szervezetek, illetve különböző magasrangú vendégeink is lesznek. Az emberi jogok egyetemessége azt is jelenti, hogy az összes emberi tevékenységen alkalmazni kell ezeket a jogokat, és természetesen ide, van, ide tartoznak a különböző sportesemények is. Ez azt jelenti, hogy a különböző a különböző szakmai, illetve társadalmi eseményekhez hasonlóan a sporteseményeken is meg kell ezt valósítani, ezt az alapelvet. A sport egyre inkább napi életünk részévé válik, és nagyon sokszor a különböző a kormányzási kérdésekkel, vagy kormányzási kapcsolatokkal, illetve a kereskedelmi kapcsolatokkal is összefüggésben van. A mai napon olyan vendégeket hívtunk meg, akik kiemelkedő személyiségek, és a, akik kapcsolatot jelentenek már személyükben az emberi jogok, illetve a sportesemények között sokszor a civil társadalmat képviselők. A FIFA az egyik legfőbb érintett szervezet, a világ legnépszerűbb sportját képviseli a FIFA, és felelős is ezért. szeretnék gratulálni a FIFA képviselőnének, Federico Adjékinek, hiszen egyértelmű eredményeket ért el a FIFA ezek, ezen kérdésekben. Federico Adjéki a fenntarthatóságért és a diverzitásért felelős a FIFA-ban. Köszönöm szépen, Páncéri úr! Nagyon köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy a FIFA részt vegyen ezen a mai meghallgatáson az emberi jogok és a sportesemények témájában. Szeretnék rámutatni, hogy milyen munkát végzünk ezen a területen, illetve szívesen állok rendelkezésükre, hogyha kérdésük lenne ezekkel kapcsolatban. A fenntarthatóság és a diverzitás vezetőjeként én vagyok a felelős azért, hogy az emberi jogi felelőssége köreinknek eleget tegyünk, és természetesen ide tartozik minden tevékenységünk, minden tevékenységünk ide tartozik a gazdasági környezetvédelmi aspektusok is. Az elmúlt esztendőkben az emberi jogok kérdése mindenképpen benchmarkot jelent, és minden területen érvényesül a FIFA munkájában. Ez a téma nagyon közel áll a szívemhez, személyesen is, hiszen emberi jogsértéseknek voltunk tanúi Argentinában, én és a családom. Tudom, hogy mit jelent az, hogy az embernek börtönbe zárják az édesapját, és valószínűleg meg is kínozzák minden ok nélkül, illetve el kell hagyni az otthonunkat, és olyan a katonai rezsim pedig egész egyszerűen elraboljon vagy börtönbe zárja a rokonainkat, tehát nagyon is tudom, hogy milyen gyötrelmeket jelent ez. A FIFA az egyik legfontosabb sportszervezet a fenntarthatóság, illetve az emberi jogok kapcsán. Egy jelentést készítettünk körülbelül egy héttel ezelőtt ebben a témában, és a 62 pontot ért el a FIFA a fenntarthatóság területén, a többi négy sport szervezet 28 pontot ért el a fenntarthatóság kritériumában, és itt csak az emberi jogok kérdését vizsgáltuk meg. Azt hiszem, hogy ez egy elég döbbenetes különbség. A következő pár percben egy röviden szeretném bemutatni a munkánkat, rámutatnék három mérföldkőre. Az emberi jogi munkánkat illetően ezek közül az első a megfelelő szabályozási keret kialakítása, a második intézkedések foganatosítása Oroszország kapcsán, ez ugye ebben az évben zárul le, illetve az emberi jogvédők munkájának fölkárolása, harmadsorban pedig a 2026-os FIFA világkupa előkészítése. Priorities for the next months and years. A következő hónapokra vonatkozó munkát szeretném vázolni, illetve a 2022-es világkupa előkészítését. Nos, először is, ami a szabályozási keretet illeti, a FIFA szabályokra épül, és ezért mindig is szem előtt tartjuk a legfontosabb elveket, ezek benne vannak a stratégiáinkban. Az emberi jogok területén a hármas cikket érvényesítjük az alapszabályból, és ez 2016. februárjában került bele a szabályozásba. Ebben kimondjuk, hogy a FIFA minden nemzetközi emberi jogot, nemzetközileg elismert emberi jogot tiszteletben tart, illetve megvédi ezeket. Ez létfontosságú számunkra, hiszen ugyanúgy, mint más cégek és szervezetek, az emberi jogok tiszteletben tartása nem önkéntes, tehát uh, itt nem a saját döntésünkről van szó, nem, ez egy kötelezettség, és benne van a szabályozási dokumentumunkban, az alap statútumba. Ez benne van az emberi jogi politikánkban, illetve a nemzetközi normákra utalunk, és ezen kívül az emberi az ENSZ emberi jogi iránymutatására is utál, utalunk. Ennek keretében teljesítsük, teljesítjük emberi jogi követelményeinket. Ami pedig a szabályozást illeti, nem elég, hogy ez papírra legyen vetve, nagyon fontos, hogy valós hatást fejtsünk ki tettekkel támaszuk alá. És el is értünk, érkeztünk a következő mérföldkőhöz, a következő legfontosabb kérdéshez, ez pedig az oroszországi világkupa. Itt szeretném fölhívni a figyelmet a, a szabadságjogok, illetve az emberi jogvédők szerepére. Óriási a kihívás, hogyha az oroszországi helyzetet nézzük. Az Emberi Jogi Bíróság eh, múlt héti döntése csak a legutóbbi eseményekre vett fényt. Ennek eh, következtében nagyon is jól tudjuk, hogy eh, az emberi jogvédők nagy kockázatot vállalnak, illetve munkájuk valószínűleg korlátozódik, és ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk még a világkupa előtt az ő helyzetükkel. Ennek kapcsán intézkedéseket foganatosítottunk. Célunk az, hogy felfedjük a különböző incidenseket. Egy panasztételi mechanizmust hoztunk létre, melynek segítségével a FIFA-hoz fordulhatnak az újságírók, illetve a jogvédők. Ez nem csak a világkupára vonatkozik, hanem a szervezetünk minden tevékenységére. Ezen kívül a nemzetközi és orosz civil, szervezeti, civil szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk, és minél gyorsabban tájékoztatást kívánunk kapni az incidensekről, hogy arra reagálhassunk. Ezen kívül körülbelül egy tucatnyi emberi jogvédő helyzetével foglalkoztunk, akik megtordásnak voltak áldozatai, vagy munkájukat korlátozták. Gondolok itt a Human Rights Watch munkájára, egy Simonov orosz aktivista ügyét vetném föl, aki a stadium, eh, stadion építésénél ö, kapott fenyegetéseket. Azt mondhatom, hogy a legtöbb esetben pozitív eredményekre jutottunk, illetve nagyon sok esetben a vádakat ejtették, vagy csökkentették, és az LGBTI szervezetek nagyobb akadály nélkül végezhették tevékenységben. Sajnos az emberi jogvédőkkel kapcsolatos fellépésünk közül nem minden volt sikeres. Ahogy a önök is tudják, az Európai Parlament és a FIFA között levelezés folyik. Például az Olyub Titiev kiszabadítását illetően, még akkor is, hogyha az ő esete nem konkrétan kapcsolódik a FIFA-hoz. Sajnos azt látjuk, hogy eddig erőfeszítéseink nem vezettek sikerre. Egy példát szeretnék mondani az oroszországi világkupa kapcsán. Egyébként a diszkrimináció ellenességet próbáljuk érvényesíteni, illetve a munka jogokat biztosítani az építkezések során, és szívesen állunk rendelkezésükre, hogy választ adjak a kérdésekre a vita során. A harmadik legfontosabb pont az emberi jogi követelések érvényesítése a jövőbeli FIFA tornák helyszínének kiválasztása, illetve lebonyolítása során. Ez egy új terület a sportban, és ebben a tekintetben érvényesítettük a tenderezési eljárásokban az emberi jogi kérdéseket a 2026-os tornára vonatkozóan. Egy, egy részletes emberi jogi stratégiát kellett benyújtani a tenderezőknek, és konkrét garanciákkal kellett szolgálni az emberi jogokra vonatkozóan. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a weboldalunkon. Ez lesz az első olyan alkalom, amikor az emberi jogi megfontolások egy óriási sportesemény tervezésében érvényt kaptak, és ezen követelések benne vannak a sportesemény megszervezésére vonatkozó megállapodásban. Ami a 2022-es Katari világkupát illeti, együttműködtünk Katarral az elmúlt három esztendőben, azzal az entitással, amely az infrastruktúra létrehozásáért felelős, gondolok itt a képzési központok, illetve a stadionok létrehozására. Nagyon jó partnerre találtunk, különösen az emberi jogok kérdésében. Gondolom figyelemmel követték a fejleményeket. Katár egy munkareform programot bonyolít le a nemzetközi munkaügyi szervezetekkel együttműködve. Jelentős változtatásokat eszközöltek a munkaügyi bíróságban is, és az illó jelentésének megfelelően arra számíthatunk, hogy a reformok folytatódnak majd. Örülünk annak, hogy ilyen fejlemények vannak. A nemzetközi megfigyelők szerint ez erre nem lett volna lehetőség a világkupa nélkül. Úgy tűnik, hogy ennek kapcsán az emberi jogok, illetve a munkavállalók jogai jobban érvényesülnek majd. Ugyanakkor szélesebb jogi kontextusban már felismertük évekkel ezelőtt, hogy felelősséget kell vállalnunk annak érdekében, hogy a FIFA helyszíneken ezek a jogok érvényesülnek. Nagyon örülünk annak, hogy a legfontosabb bizottság munkáját elismerik a nemzetközi szervezetek, illetve a civil szervezetek. Arra ösztönözném önöket, hogy olvassák el a különböző jelentéseket. A nemzetközi szakszervezetek vagy a brit monitoring cég is részét képezte ennek a munkának. Az elmúlt esztendőben egy fenntarthatósági stratégiát alakítottunk ki, a FIFA, a helyi szervezőbizottság a legfe- és a legfelsőbb bizottság közös munkájáról van szó. Az emberi jogi kockázatokat értékeltük, és így új stratégiát hoztunk létre a nagy sporteseményekre vonatkozóan, és meggyőződésünk, hogy ez a munka tovább folytatódik majd a jövőben. Zárásképpen egy-két záró megjegyzést tennék. Először is hangsúlyozni kívánom, hogy milyen fontos a különböző érintett felek részvétele. Munkánk szempontjából ez kulcsfontosságú. Külső szereplők kapott, kapott információ alapján tudtunk eljárni, gondolok itt az új stratégiára, vagy a tenderezési eljárásokra, és így tovább. Tehát az érintett felek fellépése rendkívül fontos, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mindenkinek, aki eddig részese volt ennek a folyamatnak. Ebben a tekintetben szeretnék rámutatni a független emberi jogi tanácsadó testületünk munkájára. Nyolc nemzetközi szakértő vesz ebben részt, szakszervezetek, a civil társadalom, illetve a FIFA szponzor partnerei. Egy jelentést készítünk majd a jövő hét elején, és nagyon reméljük, hogy el tudják majd olvasni a 80 oldalas részletes jelentést, amely beszámol az elmúlt években elvégzett munkánkról. Másodszorban nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy emberi jogi tevékenységeinket próbáljuk megerősíteni, de azt látjuk, hogy nagyon sokszor bonyolult kihívások előtt állunk, ezeket nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Nem akarom azt állítani, hogy minden kihívásra megvan a, a válaszunk, a megoldásunk. Továbbra is folyamatos erőfeszítésekre van szükség, ezért nagyon fontos, hogy a külső szereplők, külső érintett felek, illetve az Európai Parlament tagjai is értékeljék munkánkat, kritikus szemmel vizsgálják, és rámutassanak arra, hogyha valahol hiányosságok jelentkeznek, hiszen így lehet csak előrelépni. Ebben a tekintetben nagyon örülünk annak, hogy a külső emberi jogi szereplőkkel egyre inkább partnerként működünk együtt, és nem pedig ellenség képet ápolunk. Hogyha üzenetet szeretnék tolmásolni, akkor ez a következő lenne. A FIFA a megoldást szeretnék kialakítani, annak része kíván lenni, és az elmúlt két esztendő előrelépéseire, illetve vívmányaira építünk a jövőben, is. kevés időm volt, ezért csak pillanatképet adhattam a tevékenységeinkről, de remélem, hogy kiterhetek majd a munkánk további részleteire a vita során, amelyet nagy érdeklődéssel várok. Köszönöm. <coughs> Grazie lei, dottora Diekivere. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bevezetést. Most a Lengyel Nemzeti Olimpiai Bizottság egyik képviselőjét, aki az Európai Olimpiai Bizottságot képviseli. Mutathatom Bárdai Krasnicki úr, parancsoljon. Szanowni członkowie Parlamentu Unii Europejskiej, Panie i Panowie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, tisztelt meghívottak. Az Európai Olimpiai Bizottságok társasága, egy olyan nemzetközi szervezet, melynek központi hivatala Rómában van, van a különböző helyi irodáink, és Helmut Folker az igazgatója a szervezetünknek. Összesen öt ilyen kontinentális olimpiai szervezet van, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság finanszírozza, és a célunk az, hogy az olimpiai mozgalmat támogassuk. Sporteseményeket támogatunk, erről majd később bővebben. Év, év, szervezetünk évente kétszer tart különböző nagy eseményeket, tehát egyrészt van egy közgyűlésünk, másrészt pedig szemináriumot tartunk. napi kapcsolatban vagyunk a kisebb olimpiai bizottságokkal, szinergiák alapján, illetve nem európai országok olimpiai bizottságaival is kapcsolatban vagyunk, és a célunk az, hogy jó partneri kapcsolatot ápoljunk. Az olimpiai mozgalom az oktatás egyik kiváló módja, helyi szinten is, illetve nemzetközi szinten is. A célunk egyrészt az, hogy a lehető legfiatalabb kortól támogassuk a sporttevékenységeket. Egészségügyi szempontból is nagyon fontos az, hogy mindenki sporttevékenységet végezzen, másrészt pedig szeretnénk hozzá segíteni ahhoz a sportolókat, hogy jó eredményeket érjenek el az olimpiai eseményeken. Idén egy sporthetet rendezünk, nagyon aktív kampányolást folytattunk, és több olyan eseményt is szerveztünk, amelynek a lényege az volt, hogy az egészséges életmódról világosítsuk fel az embereket. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy egészséget kímélő életstílust próbáljunk meg elterjeszteni. Európában kapcsolatban állunk 50 olimpiai bizottsággal, szervezettel, nagy sporteseményeket is szervezünk, például egy nyári és egy téli olimpiai fesztivált. Kis és nagy országokat is támogatunk. Az Európai Olimpiai Bizottság a tagállami olimpiai bizottságokkal és kapcsolatban van természetesen, figyelembe kísérjük a munkájukat, illetve megbeszéljük közgyűléseinken a legfontosabb kérdéseket. Tanácsadó bizottságaink is vannak, a nemek közötti egyenlőség, illetve az oktatás kérdése az egyik témájával foglalkoznak. A nemek egyenlősége a sportban a Finn bizottságnak a szívügye, egy külön programot szántak ennek a célnak. Szeretnénk kihasználni azt, hogy vannak olyan férfiak és nők, akik ismert sportolóként képesek lehetnek arra, hogy változást érjenek el ezekben, ezeken a területeken. Úgy véljük, hogy a sportolás lehetősége, tehát hogyha valaki dönthet úgy, hogy sportol, az már egyfajta szabadság. Azt gondolom, hogy az olimpiai mozgalom ilyen ilyeténképpen a szabadságot és az egészséges életmódot is támogatja. A sporteseményeink alapja az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy 50 állam képes arra, hogy békében és barátian részt vegyen együtt egy sporteseményen. Az olimpiai tűz meggyújtása és aztán az olimpiai láng útjának a bejárása, és ez szimbolizálja. Fontosnak tartom még, hogy arról is beszéljek, hogy a sport nem csak integrációs hatással bír, hanem arra is alkalmas, hogy átjárás biztosítson a, különböző, a testem különböző rétegei között számunkra nagyon fontos az, hogy elérjük az embereket, tehát nem csak a vezetőket kell elérni. Az elmúlt évekről azt tudnám elmondani az olimpiai mozgalommal kapcsolatban, hogy bárhol is voltam Európában, vagy a világon, bárhol máshol, akkor mindig meg tudtam teremteni a kapcsolatot a partnereimmel. Legfontosabb eseményünk az európai játékok, ez egy több sportot felkaroló esemény. Egész Európából jönnek résztvevő országok. Az európai bizottságok, az Európai Olimpiai Bizottságok mind delegálhatnak résztvevőket. Az első ilyen játék Bakuban volt. Nagyon erős médiai érteklődés övezte ezt az eseményt. A lényegnek azt tartom, hogy a sportközponti szerepet kapjon a, az ember életében, és az is fontos, hogy Európa vezető szerepet játszon a sportban. Olimpiai és nem olimpiai sportágok is részt vettek, például volt itt kosárlabda és más sportág kombinációja. Az emberi jogok jelentik az olimpiai karta alapját, az összes olimpiai játékokon résztvevő személynek, sportolónak egy, egyforma jogokat kell garantálni, és nem engedjük meg a diszkriminációt semmilyen alapon, legyen itt szó bőrszínről, vagy arról, hogy amatőr vagy professzionális sportolóról van szó, vagy származásra vonatkozóan. Az egyik legfontosabb alapelvünk a párbeszéd. Hogyha valaki játékokat kíván szervezni, vagy bármilyen más sporteseményt, akkor el kell, hogy fogadja az alap okiratunkat, illetve ezt a kódexünket. Az Olimpiai Bizottságok Egyesülete ugyanúgy utal alapító iratában az emberi jogokra, mint más hasonló szervezetek, amelyek Párizsban alakult. Szeretném megköszönni támogatásukat, és, minden, és mindenki támog, mindenkinek örülünk, aki ugyanezeket az elveket, alapelveket támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig megadjuk a szót. Elison Bioskunak, Elison, Elison Biskónak, aki Genfben dolgozik, illetve a sport, illetve az emberi jogok kapcsolatával foglalkozik, és nemrégiben egy nagyon pozitív eredményt ért el, parancsolja. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt ma. Az Emberi Jogok és Sport Központ véleményét képviselem. A az ernyőszervezetünk szervezetünk elnöke sajnos nem tud személyesen itt lenni, az ő nevében szólalok fel. A központ 2019 elején készül el végleg, és Genfben lesz a székhelye, a svájci kormány támogatásával működik majd. Az előadásom során három kérdésre keresem a választ. Először is a központunk szerint a sport milyen lehetőségeket teremt az emberi jogok szempontjából, másodszorban a központunk hogyan próbálja ezeket a lehetőségeket kibővíteni, hogyan próbál hatást gyakorolni, és harmadsorban hogyan próbáljuk megoldani a kihívásokat, és hogyan próbálunk előrelépést elérni. Először is a hátteréről. A központunk ez év júniusában jött létre hivatalosan, hat évnyi kollektív fellépés eredményeképpen különböző sportintézmények, politikai szervek, az EKS szakszervezetek és mások részvételével. több mint 40 szervezet eh, képviselteti magát a központ eh, vezetőségében, köztük négy tagállam is, négy EU-s tagállam, és az Európai Bizottsággal az elmúlt év során aktív párbeszédet folytatunk, folytattunk, és eh, az UEFA, a FIFA és mások is részt vesznek a munkánkban. 2012-ben kezdtem a munkát, a londoni olimpiát követően munkámat ezen a téren, majd később az olimpiai bizottság elnöke felkereste a szervezetünket, segítséget kérve. Annak idején Svájcban elkezdtünk magasrangú találkozókat szervezni, és egy emberjogi platformot is létrehoztunk. A magasrangú rendezvényeinken rengeteg sok érintett csoport vett részt, egy dokumentum is készült a találkozó eredményeképpen, utána elkezdtünk kialakítani bizonyos eszközöket, amelyeket felhasználhatnak az érintett felek. Többen is említették, mennyire fontos, hogy a különböző szervezetek irányítás, irányításában az emberi jogok szerepet kapjanak. Mi is létrehoztunk ilyen eszközöket, amelyek lehetővé teszik az emberi jogok érvényesülését a sporttal foglalkozó szervezetek irányításában. A tudás megosztás, a kapacitásépítés nagyon fontos, valamint a felelősség, illetve elszámoltathatóság kérdése. Nagyon fontos, hogy a magasrangú sportesemények kontextusában is érvényre jussanak az emberi jogok. Először is a sport azért is fontos, mert nagyon messzire ér, nagyon nagy hatása van. Rengetegen foglalkoznak labdarúgással, kosárlabdával, és sorolhatnám még, a rajongók szempontjából, vagy a szurkolók szempontjából a FIFA világbajnokság rengeteg emberre volt kihatással, rengetegen követték ezt az eredményt, ezt az eseményt, így nagyon nagy pozitív hatást gyakorolhatunk az emberi jogok területén. Úgy hisszük emellett, hogy a sport természetes szövetségese az emberi jogi harcosoknak, aktivistáknak. A tolerancia, a tisztelet, a fair play és a diszkrimináció tilalma a rengeteg sportszervezet alapító ok okiratában is szerepel. És habár öm, rengeteg területen ez nagyon nagy jelentőséggel bír, az elszámoltathatóság szempontjából még vannak hiányosságok. Hogyan tudjuk a hiányosságokat orvosolni, és hogyan tudjuk, tudjuk a lehetőségeket megragadni. A sporttal rengeteg jót érhetünk el a társadalmakban. A sport az emberi jogok előmozdításában is rendkívül fontos szerepet játszhat. A központunk továbbra is kollektív fellépésre ösztökél annak érdekében, hogy odafigyeljünk az emberi jogokra ezen a téren, és az elszámoltathatóságot is növeljük, például a kapacitásépítést elősegítsük, így, és így tovább. A párbeszéd előmozdítás is a feladataink közé tartozik, és van egy formalizált folyamatunk is, amelynek eredményeképpen a, az UNESCO Párizsi székhelyén kerül megrendezésre egy rendezvény. Több száz érdekelt felet tudunk egy asztalhoz leültetni a fórumunk révén. Említeném Martina Navratilovát, és más fontos sportolók is részt vesznek a fórum munkájában. Emellett a fórum felvet olyan fontos ügyeket, kérdéseket, amelyeket sokan, amelyek, amelyekkel sokan szembesülnek a sportvilágában, de amelyre meg egyenlőre nincs megoldás. A nőkkel szembeni diszkrimináció például a sportvilágában egy ilyen kérdés, valamint a hijab, ügye. Emellett a gyermekkorukban visszaélés áldozatává vált sportolókkal is foglalkozunk. A kapacitásépítés területén rengeteg partneri kapcsolatot építettünk ki, többek között Tokióban és Katárban. Tokióban Például kialakítottunk egy jogorvoslati mechanizmust is. Katarban felkészülve a 2020-as világbajnokságra, együttműködtünk a FIFA-val a lehetőségek kiaknázása terén. Az elkövetkezendő években kikívánjuk építeni a munkánkat, a különböző szervezetekkel együttműködve, helyi szervezetekkel is együtt kívánunk működni annak érdekében, hogy az emberi jogokat kellően figyelembe vegyék a nagy sportrendezvények megszervezésében. Fontosnak tartjuk továbbá az emberi jogok előmozdítását a partnereinkkel való együttműködésben is. Nagyon fontos az ágazaton belüli elszámoltathatóság növelése. Ez lesz valószínűleg az egyik legnehezebb, de valószínűleg a legfontosabb feladatunk is. Valószínűleg ezen a téren elért eredmények alapján mérik majd a, a sikerességünket az elkövetkezendő években. Végül beszélnék arról is, hogy a központunk hogyan képben a jövőbeni kihívásokra választ találni. A már említett feladatokon túl a központunk szeretne kollektíven fellépni. Egy nagyon fontos feladat lesz a számunkra, hogy hatékonyan tudjunk reagálni az ismert emberjogi problémákra, főként azok a csoportok esetében, akik a legkiszolgáltatottabbak, ide tartoznak maguk az atléták, azaz a sportolók, a rajongók, a helyi, a helyi közösségek, önkéntesek és így tovább. Emellett vannak egyéb olyan szempontok is, amelyek alapján kiszolgáltatottnak tekinthető egy-egy csoport, ide tartoznak a gyermekek az életkoruk alapján, aztán a nők, a szexuális orientáció is egy ilyen fontos szempont, marginalizált csoportok, kisebbségek, etnikai kisebbségek, fogyatékossággal élők, és olyan aktivisták, akik a nagy rendezvényeken részt vesznek, és akiket sokszor külön megcéloznak. These actions of the world of sport more broadly will be critical in ensuring meaningful progress going forward. Van egy további feladatunk is, ez a konstruktív együttműködés a, azokkal, akik a végrehajtásért és a finanszírozásért felelnek. Ide tartoznak a szervezők, a különböző kormányzatok, a gazdasági szereplők. Megfelelő tudásra és kapacitásra van szükségük annak érdekében, hogy működésük során érvényre juttathassák az emberi jogok szempontját. A FIFA, az UEFA, az I, a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Commonwealth Games Federation tették eddig a szélesebb körű szerepvállalások részévé az emberi jogokat. Sokszor um, emberjogi rendelkezéseket is beemelnek a szervezési um, folyamatokhoz kapcsolódó szabályzatukba, és a FIFA a 2026-os uh, világbajnokságra vonatkozóan szintén érvényesít bizonyos emberi jogi megfontolásokat. Ennyit szerettem volna mondani a központunk eddig munkájáról. Contributo mm, Human Rights Watch, in particolare. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a sok információt. Tudom, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek mindent megtesznek azért, hogy a civil társadalomnak megfelelő szerepet adjanak. Warden asszony, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy vezető szerepet vállalt. Örülök annak, hogy felismerték, hogy a nagy sportesemények hatása lehetnek az emberi jogokra. Ezzel a meghallgatása és az előzővel azt gondolom, hogy ráirányították a reflektorfényeket a, a emberi jogok helyzetére. Gianni Fantini Iránban járt az Ázsiai Föderáció tornán, és több száz nő esetéről beszélt az iráni stadionokból. 91 óta ki vannak tiltva a nők, de ennek a látogatásnak sikerült ezt a trendet megfordítani. Az iráni rezsim kiválasztott néhány nőt, akik a stadionban részt vettek, az Infantino beszédet meghallgatták. Sokakat ugyanakkor el, nem engedték be a stadionba, voltak olyanok, akiket visszaszállítottak a buszokra. Zalelipor újságíró megpróbálta összefoglalni a nők helyzetét. Győzelem vagy félre nézés. Nos, veszélybe sodorták magukat azokat a nők, akik az évtizedek során megpróbálták az dokumentum, dokumentálni, hogy hogy nem juthatnak be a stadionokba, és az azt gondolom, hogy nagyon nagyban meghatározza az országban való életet is. Egyértelmű, hogy a FIFA emberi jogi szakpolitikáját és alapokiratát nem tartják tiszteletben azáltal, hogy a nőket nem engedik be a stadionokba. A a büntetés a FIFA szankciói szem, ö, szerint az lehet, hogy ezeket a szervezőket, a szervezőket kizárják a FIFA-ból, de FIFA úgy döntött, hogy ezt nem lépi meg. Azért még van arra remény, hogy történik valami, és ezt a tiltást nem tartják be. Mióta január óta Szaúd-Arábiában a nők elmehetnek a stadionokba, van arra lehetőség, van arra remény, hogy változás történik, amíg nincs arra bizonyíték, hogy a nők biztonságosan elmehetnek a stadionokba, Iránban addig nem lehetünk nyugodtat, és nem csak akkor mehetnek el, amikor Infantino úr ott jár és beszédet tart. Azt gondolom, hogy egy, egy egy kettős játszmáról van szó az emberi jogok esetében, hogyha abúzív országok rendezik meg a különböző nemzetközi eseményeket, akkor valamiféle felelősséget vállalni kell. Az is nagyon fontos, hogy a helyi lakosságra mért hatást fel tudjuk, fel tudjuk mérni. Fehér Oroszország, Japán, Katár, Kína fogják a legnagyobb nemzetközi sporteseményeket a közeljövőben megrendezni még akkor is, hogyha a gyermekjogok, a női jogok, a munká, munkások jogai, az újságírók jogai és a civil társadalmi jogok nincsenek tiszteletben tartva ezekben az országokban. Nagyon sokszor az abúzió, az abúzus az közvetlenül kapcsolódik a nemzetközi sporteseményhöz, amikor a buldózerek buldozerekkel lerombolják a családok házait, amikor, a, amikor a, az edzők abuzálják a sportolókat, stb. stb. Hosszú távon azt gondolom, hogy a kormányok, az egyéb, az egyéb civil szervezetek is tehetnek sokat azért, hogy jobban tiszteletben tartsák a különböző emberi jogokat, elképzelhető haladás is. Például arra is gondolok, hogy az LGBT ellenes jogokat akár egy esemény erejéig felfüggesztik, vagy egy újságírónak adnak egy vízumot de azt gondolom, hogy nem ezekre a rövid távú változásokra, hanem hosszú távú reformokra van szükség, ezt próbáljuk mi elérni, és úgy gondoljuk, hogy ezek lehetséges változások. Nagyon fontos, hogy a világon mindenkire, mindenhol alkalmas legyenek a szabályok, ugyanúgy, mint a maraton, a tenisz vagy a labdarúgás szabályai. Nem szabad, hogy kettős mércét érvényesítsünk sem a sportban, sem a megrendezésében. De az elmúlt évtizedekben mégis voltak két, kettős mércék, például Iránban, vagy az Egyesült Államok, illetve Oroszország esetében, és semmi nem történt annak hatására, hogy dokumentálható, hogy emberi jogi, ö, emberi jogi sértések történtek, például a migráns, migráns munka, munkásokkal kapcsolatban, vagy a kilakoltatásokkal kapcsolatban, a újságírók letartóztatásával kapcsolatban, vagy LGBT személyek elleni diszkriminációval kapcsolatban hosszú távú megközelítésre van szükség, nem azért, mert egyre nagyobbak a sportesemények. Az elmúlt évtizedben 40 milliárdról megnő, 40 milliárdos 2008-as pekingi olimpiáról meg a 2022-es Katari labdarúgó világbajnokság. Ne felejtjük el, hogy hőségben történik, történnek az előkészületek a katari labdarúgó bajnokságra, éppen ezért nagyon komoly veszélyekkel is járhat. Ez a labdarúgást szeretjük. Kadirav Kadirav egy nagyon komoly győztese volt ennek a, ennek a sportnak, de nagy sajnálatos módon két foci csapatnyi személy, migráns, munkavállaló vesztette életét a stadion építés közben. Igaz ez Katarban is, Szentpéterváron is. FIFA, a FIFA állítólag mindent megtett azért, hogy felgönyörítse ezeket az eseteket, de azt hiszem a legjobb dolog az, hogyha elejét vesszük ezeknek a visszaéléseknek. 2012-től kezdve szervezetünk nagyon sok ilyen visszaélést kezdett el felderíteni a stadion, stadionépítések, illetve a stadion körüli városok esetében augusztusban az egyik építő munkás, egy 20 éves építő munkás esett le az állványról, életét vesztette. Ennek a fiatal embernek a családja örökre elveszítette őt, úgyhogy bármit is tesz a FIFA, ehhez már túl késő van. A FIFA-nak vannak irányelvei, de egyértelmű, hogy a megvalósítás még nem tökéletes. A kafala rendszer még mindig létezik Katarban. A különböző szervezetek adatai szerint már több mint 20 ember vesztette életét az építkezések során. A hőség miatt külön intézkedéseket kezdtek el végrehajtani, de ez a stadium ajtajánál kezdődnek el ezek. Ha lehet, akkor úgy gondolom az összes építő munkásra ki kell terjeszteni ezeket a különleges rendelkezéseket. Katarban van egy LGBT ellenes e, törvény, akár böntörbüntetéssel is lehet büntetni a ilyenfajta szexuális orientáltságot és van egy 74-ből származó média törvénye az országnak. Ezt el lehet képzelni, milyen hatással jár. A nőknek egyébként nincsenek, a nők nem élvezhetik teljes joggal az emberi jogaikat. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet még tenni, hogy a 2022-es világbajnokság előtt ezeket a dolgokat megreformálja a Katar, FIFA sokat tehet ezért, és mindennek nagyon komoly hatása lehet, nem csak Katarban, hanem az öbölmenti térségben. 2016-ban John Reggie Harvard professzor egy jelentést adott ki a FIFA-ról, és úgy véli, hogy a FIFA-nak az egyik célja lehet az, hogy ezeket az emberi jogi visszaéléseket felderítse, illetve megelőzze. Nem csak a stadionok és infrastruktúra építése fontos, hanem hogy az emberi jogok is megvalósuljanak. A kockázatot elő lehet jelezni, meg lehet ezeket oldani, és jó lenne, ha nem csak az új sport elétesítmények maradnának meg, hanem a társadalmat is pozitív módon átalakíthatunk. Például a Szocsi 2014-es olimpia, téli olimpia után egy ö, ö, Oroszország meghozott, illetve eltörölt egy ö, egy homoszexuális ellenes törvényt. Nos, ez változáshoz vezetett, és azt gondolom, hogy az összes sportszövetségnek ezt kéne tennie, meg kéne változtatni, és a diszkrimináció ellenessé kéne tenni a jogszabályokat. Azt gondolom, hogy mindent ki lehet javítani, és mindent meg lehet átlátható módon is oldani. Az ENSZ-nek vannak a sportra, sporttal, illetve a vállalkozásokkal foglalkozó ajánlásai. Vannak olyanok, akik, olyan országok, illetve intézmények, amelyek ezt már elfogadták. A lényeg az, hogy a kockázatokat meg kell előzni, és ha már megvalósultak a veszélyek, akkor azokat utána is, meg lehet, utána is nyomokkal követni meg kell oldani nagyon fontos az, hogy a helyi lakosságra miért hatást is felmérjük. Ami a nagy sporteseményeket illeti, azt gondolom, hogy mindannyiunknak feladata az, hogy megpróbáljuk a kockázatokat előre felmérni. A 2024-es 28-as olimpiák esetében már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezeket a kikötéseket megtette. A Human Rights Watch úgy véli, hogy ennél többet is lehet tenni, az ENSZ irányelveit el lehet fogadni ezzel kapcsolatban, az összes sporteseménnyel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az összes, több mint 200 nemzeti olimpiai bizottságnak ezeket el kéne fogadni. Miss Pesco asszony említette, hogy az ENSZ-nek megfigyelő szerepe van. Ez az ő által említett intézményben. Azt gondolom, hogy egy folyamatról van szó, sokszor kihívásokkal is találkozunk, de a doppinggal kapcsolatban, a környezetvédelemmel kapcsolatban, a korrupcióval kapcsolatban számos reform történt és már, ettől csak megerősödött az olimpiai mozgalom, és azt gondolom, hogy az emberi joggal kapcsolatban is erre van szükség. A következő Japánban megrendezett 2020-as olimpián tesztelhetjük ezt a helyzetet. Ott lesz az első olimpia, a tokiai olimpia, ahol az ENSZ irányelveit tesztelni lehet, például az ellátási lánccal kapcsolatban. Japán kiforrott demokrácia, aktív a civil társadalom, jogállamiság van, de diszkrimináció ellenes szabályai nincsenek nemek alapján, vagy etnikum alapján, vagy szexuális orientáció alapján történő diszkriminációra vonatkozóan a nők, vagy a szek- különleges szexuális orientációk a nap, mindennapi életben is szenvedhetnek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megvédjük ezeket az embereket, és ez szorosan kapcsolódik a tokiói olimpiához. Azt gondolom, hogy Japán esetében az lehetne a cél, hogy az olimpiai irányelvekhez hasonló japán jogszabályok szülessenek. A 2020-as olimpia, azt gondolom tehát, hogy ilyen szempontból történelmi lehetne, egy mérföldkő lehetne, az emberi jog, a jogok, illetve a fenntarthatóság kapcsolatát is mutathatná. Azt gondolom, hogy a, ugye, még négy év van a következő foci világbajnokságig, illetve olimpiáig. Sok mindent tehetünk azért, hogy a helyzet megvál, megváltozzon. Egy pozitív példával zárnék a FIFA emberi jogi standardjeivel kapcsolatban. A Human Rights Watch aktívan részt vett abban a folyamatban, amit a FIFA képviselő az imént leírt. Júliusban megtudtuk, hogy ki lesz a rendező ország a következő foci világbajnokság esetében, de ehhez az kellett, hogy emberi jogi ígéreteket is tegyenek. Ezeket a célkitűzéseket be kell tartatni. Minden egyes ország küzdködik emberi jogi kérdésekkel. Marokkó is, illetve eh, az Egyesült Államok is eh, esetében is beszélhetünk emberi jogi eh, problémákkal. Új stadion, a nyerő pályázatban nem volt új stadion építésről szó, viszont megígérték azt, hogy törekednek arra, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Összefoglalásképpen elmondhatom azt, hogy a nagy sportesemények kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy megpróbáljunk igazságot szolgáltatni a gyerekeknek, a migráns dolgozóknak, az LGBT személyeknek, a fogyatékkal élőknek, a marginalizált, a társadalom marginalizált tagjainak, és nem csak a sport élvezetéről van szó, hanem a fair play, az tisztességes játék tiszteletéről is, és azt gondolom, hogy ez a hosszú távú megközelítés mindenkinek jót tesz, és egy jobb, élhetőbb világot tesz lehető. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rengeteg információt. Itt van a körünkben az ILO képviselője, Beata Andrészről van szó. Ő a munkajogért felelős személy. Thank you very much, uh, Chair. Distinguished members of parliament. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, kedves elemzők, az ajánló részéről szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Jövőre ünnepli száz éves fennállását az ajánló, egy évszázada harcolunk azért, hogy a sport kontextusában is előmozdítsuk a munkavállalók jogait, legyen szó sportolókról, vagy a nagy sportrendezvények szervezésében résztvevő egyéb munkavállalókról. A FIFA-val, az IOC-vel és más sportszövetkezetekkel együttműködtünk az elmúlt időszakban a, a, abban, hogy az emberi jogokat előmozdítsuk, ahogyan többen is elmondták, az ILO egyik alapító tagja a Sport és Emberi Jogok Központjának is. Szerettem volna a rendelkezésemre álló percekben egy rövid összefoglalót adni Katarról. Szerintem nagy előrelépésnek lehetünk tanulni, és ahogyan önök is tudják, az ILO Katarban is dolgozik a munkavállalói jogok előmozdításán. Az ILO megállapította illetve a katari kormányjal szemben egy eljárást indított, mert nem tartották be a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó rendelkezéseket, és kényszermunkáról is hallottunk, kaphattunk beszámolókat. 2017-ben egy nagy áttörése került sor a katari kormányjal folytatott tárgyalások során, és egy együttműködési megállapodás született, amelyben orvosoltuk az összes kérdést, problémát, amelyet a panelisták már említettek. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy hogy a kafala rendszerrel kapcsolatosan jelentős változásokra került sor. A katari kormány Eltörölte az úgynevezett exit vízumokat, amelyeket megkövetelnek a munkavállalóktól, hogyha el akarják hagyni az, országukat. Ez hatalmas, az országot. Ez hatalmas előrelépés. Emellett egy panaszkezelési mechanizmus is létrejött, ami fantasztikus tekintettel arra, hogy Katárban a bértárgyalásokat, az adókra vonatkozó szabályokat nem igazán tartják tiszteletben és a véleményjelentés szabad, illetve a gyülekezés szabadságát sem. Emellett elmozdulás történt egy nem diszkriminatív bér felé az országban, és itt nem csak a stadionok építésében résztvevő építőmunkásokról van szó, hanem az összes munkavállalóról Katárban. Legyen szó például a hotel ágazatban, vagy a turizmus ágazatban dolgozókról, vagy másokról. Itt a sportrendezvény megszervezése gyakorlatilag egyfajta löketet adott az annak a hosszú távú változásnak, amely végül az összes országban dolgozó munkavállaló javára válik. És végezetül megreformáljuk a munkajogi ellenőrzési rendszert is, annak érdekében, hogy orvosoljuk azokat a súlyos jogsértéseket, amelyekről az imént hallhatunk. Zárásképpen ön Elnök úr beszélt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulójáról. Mi az ILO alapvető elvekről szóló nyilatkozatának 20. évfordulóját ünnepeljük, 1998-ban került ez elfogadásra. Azt látjuk, hogy a nagy sportrendezvények pozitív lendületet adnak, illetve lendületet adnak a pozitív változásoknak, de ahogyan ön is elmondta, elnök úr, néhány jövőbeni nagy rendezvényt olyan országok rendeznek meg, amelyek nem felelnek meg az ILO munkajogi előírásainak vagy standardjainak. Egyelőre még nem sikerült az ellátási lánc összes elemét bevonnunk a változásokba, de ahogyan elhangzott, elindultunk az úton, és az ILO tovább kíván ezen haladni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, eh, azoknak a figyelmét is föl kellene hívni ezekre a kérdésekre, akik eh, profitot termelnek eh, a sporteseményekből, sokszor csak a profitra gondolnak, de hát a show mögött azért elég sok minden más is van. Most két kolléga következik, Santiago. Köszönöm szépen, elnök úr, spanyol fog beszélni. Gratulálok ahhoz, hogy sikerült megszervezni ezt az eszmecserét. Nagyon érdekes dolgokat hallottam, én itt sűrűn telejegyzeteltem a füzetem, és hadd mondjam el, hogy az eh, aktív vagyok a sport diplomáciában, a spanyol olimpiai bajnokságban is dolgozom. A FIFA képviselőjének mondanám el, mondanám el, hogy nagyon fontos a példamutatás. A FIFA tett bizonyos lépéseket, de ne felejtsük azt sem, hogy az az előző FIFA huntában egyetlen olyan személy sem volt, aki most nem lenne, lenne börtönben. Azért fontos dolog az, hogy teremtsük átlátható viszonyokat, mert ha ez nem történik meg, akkor senki nem hisz majd a FIFA-nak. Ne csak, nem csak a nagy sporteseményekre kell odafigyelnünk, hanem a normális foci meccsekre is. Szégyenletes, hogy milyen problémák állnak még mindig fel, például egy fekete vagy egy roma focistát hogyan támadnak, vagy ott van a homofóbia is, vagy egy Andalúziában, egy alsó osztályban el kellett ide hoznunk egy bírót, a spanyol, a spanyol futballszövetség egyáltalán nem támogatta őt, és az emberek megdobálták őt, mert nem, nem tetszett a bíró a közönségnek. Tehát mondom, nem csak a nagy sporteseményekre kell oda kell figyelni, hanem a mindennapi sporteseményekre is. Ez is nagyon fontos. És szerintem van a kommunikációt is javítani kell. Amikor arról beszélünk, hogy játékosokat adnak el és vesznek meg, hát hol vagyunk mi, rabszolga a piacon? Nem, nem megvesszük a játékost, vagy eladjuk a, játékost, hanem munkaszerződést írunk vele alá. Tehát szerintem nem jó a nyelvezet. Nem beszél, nem beszéltünk az imént a kiskorúakról. Az előző parlamenti ciklusban született egy állásfoglalás arról, hogy mi történik akkor, amikor egy fiatalkorú játékos Afrikából vagy, a Latina, vagy Latin Amerikából ide érkezik Európába. Nem mindenki messzi, sokszor ezek elkallódnak ezek a fiatalok, sokszor nem is tudják, hogy pontosan mi történik velük. Nagyon fontos az, hogy az a klub, aki Európában aláírt ezzel a fiatal játékossal, az valamiféle garanciát tudjon adni. Beszéljünk most a sportolókról. A sportolóknak sok mindenhez van joguk. Itt van például a doping. Nyilván mindenki ellenzi a dopingot, de sokszor nagyon kényelmetlen órákban vesznek mintát a sportolóktól, amely egész egyszerűen a sportoló méltóságát nem tartja tisztában. Sokszor doping probléma miatt felfüggesztik a sportolót, ilyenkor elmehet elmehet a, én ilyenkor fellebezhet a sportoló, de nagyon lassú az igazságszolgáltatás, két-három évig is eltart egy ilyen folyamat, addigra már lehet, hogy befejeződött a, a sportoló karrierje. Luxemburgi, egy, volt egy luxemburgi eset is, ez a luxemburgi bíróság sosem ad igazat. A sportolóknak mindig, a kluboknak, illetve a szövetségeknek ad igazat. Ezt én így nem tudom elfogadni. Aztán női sportolás. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a nőket támogató rendszer. Hogyha egy adott szövetségben, szervezetben 30% a női sportolók aránya, akkor nagyon fontos az, hogy meglegyen ugyanez a 30% a segítők között is. Függetlenül attól, hogy eh, kiről van szó, vagy milyen szervezetről, klubról, vagy szövetségről, én azt gondolom, hogy nem egy abszolút számot kell megadni, hanem függjön a leigazolt sportolók, női sportolók arányától. Sok mindenről beszélhetnék még, de nem akarom önöket untatni. Szerintem nagyon jó dolgokat is hallottunk. Örülök annak, hogy létrejött ez az intézmény, amiről az imént beszéltek, a sport, illetve az emberi jogokat, sportot, illetve az emberi jogokat próbálják összekötni. Mondom, nagyon fontos, hogy a sporteseményekre ez meglegyen, de figyeljük a kis eseményekre is. Barbara következik. Thank you for organizing this hearing. It's very Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást. Nagyon érdekes egy pár év elteltével megnézni, hogy hogyan alakult a helyzet. Köszönöm a Human Rights Watchnak azt is, hogy megvizsgálja, hogy a politikánk hogyan valósul meg. Krásniki úrhoz intézném a kérdésemet az Olimpiai Bizottságtól. 2009-ben az olimpiai játékokat Kína rendezte meg, és akkor nyilvánvaló volt, hogy a világ sajtó nagy figyelmet szentelt ennek az eseménynek. A kormány erős cenzúrát érvényesített, illetve akadályozta a újságírók szabad munkáját. Nem tudom, hogy ezt figyelemmel követik-e, illetve vizsgálják-e, hogy hogyan alakult a helyzet. Beszámolhatnak-e sporteseményekről, illetve más témákról Kínán belül. Aztán Biszkonasszonyhoz fordulnék. Nagyon érdekes volt meghallgatni a civil szervezetre vonatkozó megnyilvánus, megnyilvánulásait. Nem tudom, hogy mi a helyzet a dopping kérdése? Rákényszerítek, rákényszerítenek-e sportolókat a dopingszerek használatára, illetve figyelemmel követik ezt a kérdést? Aztán Katár. Nem is olyan régen a Katari fő, külügyminisztérium, külügyminiszter eh, jelentést mutatott be itt eh, az Európai Parlamentben, és azt hiszem, hogy az ILO is rámutatott a fejleményekre ebben a régióban. Ha jól értem, akkor ez csak az építkezésen eh, dolgozó munkavállalókra vonatkozik. De lehet, hogy tévedek. Aztán a FIFA, Egy új tenderezési követelményt vezettek be, ahogyan elmondta. Kérdésem pedig a következő, hogyha én lennék mondjuk Észak-Korea képviselője, és egy sporteseményre tendereznék, akkor azt kellene mondanom a FIFA-nak, hogy ezt és ezt fogom tenni. És hogyha ezt teszem, akkor akkor folytathatom a munkámat? Tehát abban a pillanatban, amikor megnyer, megnyerem a sporteseményt, akkor ígéretet teszek valamire. Aztán mi történik akkor? Mi történik két évvel később? A FIFA ellenőrzi, hogy betartottam-e az ígéretemet, illetve azt mondják-e, hogy amennyiben nem tartottam be az ígéretemet, megvonják tőlem a sportesemény megrendezési jogát hiszen azt hiszem, hogy ilyenkor óriási hatalommal rendelkeznek, és e, hatalmat gyakorolhatnak a kormányra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három-négy percet tudom megadni a szót. Sophie Gamerer következik. Human Rights-tól. Honorable members, first of all... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm ezt a mai eszmecserét. Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy az emberi jogsértések kérdését fölvesse cégekkel, vállalatokkal, államokkal, és követelje az ilyen jogok tiszteletben tartását, valamint a jogorvoslatot. Természetesen ide, tartozik a, ide tartoznak a nagy sportesemények is, illetve az ezek kapcsán elkövetett jogsértések. Az ENSZ iránymutatás megvalósítását nyomon követjük, többször megemlítették ezt a dokumentumot, és ez nagyon is releváns a nagy sportesemények kapcsán. Van egy nemzetközileg megállapodott keret, amely kötelezettséget ír elő, illetve standardokat irányoz elő ezen a területen és gyakran kitér a korrupciós problémákra is. Az Európai Unió emberi jogi párbeszédet folytat több mint 40 nem EU-s országgal, felveti ezt a különböző tárgyalások során, és így van ez a nagy sporteseményeknek szervezésekor. egyre inkább előtérbe kerül ez az emberi jogi párbeszédek során. Az öbölmenti országokkal is tárgyalunk emberi jogi kérdésekben, illetve figyelemmel követjük a munkaügyi reformokat az öbölmenti országokban. Szeretném megemlíteni, hogy a Katari Emberi Jogi párbeszédet nem régiben indítottuk útjára, és az első fordulóra nem sokára sor kerül. Ennek keretében a katari hatóságokkal beszélünk majd a 2022-es világkupát megelőzően. Ezen kívül arra ösztönözzük az EU-s tagállamokat, illetve a partner országokat, hogy nemzeti cselekvési terveket hozzanak létre, és így is foglalkozzanak az emberi jogsértésekkel a nagy sportesemények kapcsán. Az EU-s tagállamok mintegy fele létrehozott ilyen cselekvési termet, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ez óriási hatást fejthet ki. Ezen kívül a jó gyakorlatok cseréjére is sor kerül, valamint kapacitás építést folytatunk partnereinkkel, akik nemzeti cselekvési terveket kívánnak létrehozni Európán kívül. Együttműködünk az OECD-vel, az iránymutatás megvalósítása kapcsán, támogatjuk az emberi jogvédőket, ez nagyon fontos pillére a külpolitikánknak, Az emberi jogvédők nagyon fontos szerepet töltenek be a demokratizálódási folyamatban, és politikai, valamint pénzügyi eszközökkel támogatnunk kell őket, mint például a demokrácia és emberi jogi eszközre gondolok. Támogatjuk tehát azokat akik a természeti erőforrásokkal kapcsolatos jogokat végig védik, őshonos lakosok jogait, földhöz való jogokat, és így tovább. Ezek nagyon relevánsak lehetnek a nagy sportesemények megrendezésekor. És végül, de nem utolsó sorban, hiszünk a jó gyakorlat cseréjében, és szeretnénk előrelépni ezen a területen az érintett felek bevonásával. Nem is olyan régen az emberi jogi kérdésekben egy platformot hoztunk létre konkrétan a nagy sporteseményekre vonatkozóan, illetve egy új központot, és most vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk ezt a központot támogatni. Köszönöm. Non abbiamo più di 5 minuti. Io vi prop... Köszönöm szépen, már csak 5 percük van a következőkre vonatkozóan, tehát a következő a javaslatom. Percen, fejenként egy percet tudnánk adni a vendégeinknek, kivéve a FIFA képviselőnek, aki olyan sok kérdést kapott, hogy neki három percet adnék. Úgyhogy először a FIFA-val kezdenénk a válaszadást.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 nem tudunk közvetlenül beavatkozni ilyen esetekben. Prego. Warden asszony. Thank you for the excellent questions. Köszönöm a kiváló kérdéseket. Nagyon fontos megnézni, hogy milyen kontextusban hangzanak el ezek a kérdések. Miért akarnak represszív rezsimek ilyen rendezvényeket megtartani, megszervezni? Gondoljunk itt Kínára, Katárra, Belarusra, Azerbajdzsánra. Ezek a kormányok lehetőséget látnak a rendezvény megszervezésében, hogy az úgynevezett soft power-jüket kiépítsék, és hogy bírálatmentesen számoljanak be róluk a sajtóban. Az elnyomó rezsimek tehát nagyon sok jót remélnek az ilyen rendezvények megszervezésétől, ezért fontos, hogy mi emberjogi közösség együtt a szponzorokkal, a sportszövetségekkel szintén latba vessük a súlyunkat. Minden kormány esetében láthatunk emberjogi jogsértéseket. A kérdés az, hogy hogyan kívánjuk ezeket kezelni. Kínára térnék ki külön, a Human Rights Watch készítette egy elemzést arról, hogy több mint egy millió ujgur, ujgurt zártak börtönbe, nem végezték el a szükséges bírósági eljárásokat, és műholdas felvétele és félvételeink is vannak azokról a táborokról, ahol fogva tartják őket. Emlékeztetnek ezek az 1936-os náci táborokra is, a 2022-es téli olimpia lehet az egyetlen olyan olyan érv a kezünkben, amelyekkel elősegíthetjük a sajtószabadságot Kínában, amelyel a munkavállalók jogait, jogai terén elősegíthetjük az előrelépést, valamint véget vethetünk a muzulmán polgárokkal szembeni diszkriminációnak. Ez nem lehetőség, ez kötelezettség. Köszönöm. So I'll start with the question that was direct. Azzal a kérdéssel kezdeném, amely a sportolókra vonatkozott és a dopingolásra. A dopingolást nem tekintjük prioritásnak, mert úgy gondoljuk, hogy más szervezetek már betöltik ezt a szerepet, de szó esett a sportolók egészségére gyakorolt hatásról, és ez egy olyan terület, amelyel némileg foglalkoztunk, főként az LMBT jogok kapcsán, illetve megnéztük, hogy hogyan tudunk megfelelő eljárásokat kialakítani, hogyan tudjuk biztosítani a jogaik érvényesülését. Nyilvánvalóan az orvosi szakértelemmel nem rendelkezünk, de az emberi jogi perspektívából megvizsgáltuk ezt a kérdést. Foglalkozunk az LMBT sportolók jogaival behatóban is. És a spanyol képviselő kérdésére válaszolnék. A sport és emberjogi központ nem csak a ma, nagy rendezvényekkel kíván foglalkozni, mert nyilvánvalóan a kisebb versenyeken is sajnálatos módon megjelennek a problémák, és ezeket is, ezekkel is foglalkozni kell, ezért szélesítettük ki a, a szerepkörünket. Megpróbálok reagálni néhány megjegyzésre Irennel kapcsolatosan. Először is úgy gondolom, mindenképpen győzelemként könyven lehetjük el azt, hogy az iráni nők mm, jelen lehetnek a stadionokban. Nem mondanám azt, hogy naívak vagyunk, nem gondoljuk azt, hogy ezzel az egy előrelépéssel a probléma megoldódott. Tudjuk, hogy nagyon összetett, komplex helyzetről van szó. sokszor gondolják azt, hogy egy olyan szervezet, mint a FIFA például nem rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, hogy egy ilyen bonyolult helyzettel kezdjen valamit, de biztosíthatom önöket afelől, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szakértőkkel, civil társadalmi szereplőkkel, Iránon belül és azon kívül is. A múlt héten a főtitkárunk például találkozott iráni aktivistákkal, és a stadionokhoz való hozzáférés kérdéséről tárgyaltak. Nagyon is tudjuk, hogy milyen bonyolult a helyzet, emberjogi szervezetekkel is sokszor tárgyalunk. A helyzet megoldását illetően néha más a megközelítésünk, igen, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel bennünket ez a problémakör, igenis megpróbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket, és szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy a nők hozzáférése a stadionokhoz javuljon irányban. Ami az észak-koreai munkavállalók kérdését illeti, az orosz építkezéseken. Igen, a FIFA azonosította ezt a problémát a saját mechanizmusai révén. A FIFA beavatkozott az orosz kormánynál, és ennek hála az észak-koreai munkavállalókat eltávolították a Szent Pétervári stadionépítés, épít, építkezésekről. Vannak tehát nagyon is hatékony mechanizmusaink, amelyekkel a számunkra ismert problémákat megoldhatjuk, és persze számítunk más szervezetek segítségére, támogatására beleértve az Európai Parlamentet, a Human Rights Watch-ot, hogy felhívják a figyelmen, figyelmünket esetleges emberjogi problémákra. Fiszász. Fiszász úrnak is válaszolnék, ha megengedi. Az diszkrimináció elleni harc kérdésében a FIFA-ban nem csak a nagy sporteseményekkel kapcsolatban tárgyaljuk ezt a kérdést, hanem a négyes cikkünkben, az alapítókörünk négyes cikkében benne van ez, és a világ futball mérkőzésén, összes futball mérkőzésen természetesen ezt meg kell valósítani. A fociban természetesen vannak diszkriminációs problémák, tehát alapvetően az alap problémát nem a nagy sportesemények jelentik, hanem a kisebb sportesemények. Nagyon fontos az, hogy folytonosan támogassuk, segítsük a futball szervezeteket, hogy meglegyen az eszköztáruk arra, hogy ezeket a problémákat kezeljék, és Említettem a homofóbia esetét például a labdarúgásban, Latin Amerikában vagy máshol is. Sajnos ez a probléma, ez megvolt és megvan. És egyébként a FIFA nagyon határozottan, nagyon komoly szankciókkal lépett fel az ilyen esetekkel szemben, amikor is a mm, vb selejtezők zajlottak Latin Amerikában a nők helyzetéről is beszélnünk el A női labdarúgó kampányunkat múlt hónapban indította el a, indított el a FIFA. Szeretnénk, hogyha egyre több női labdarúgónk lenne, másrészt pedig szeretnénk, hogyha egyre több női sport, hivatalnok sportigazgató lenne a világon. Tehát szeretnénk, hogyha minél több nő vehetne részt a sportdiplomáciában, illetve mint sportvezető lehetne aktív. Még válaszolnék Lochbiller asszonynak is. Említett, hogy mi történne akkor, hogyha Észak-Korea szeretne bejelentkezni, hogy eh, megszervez egy sportesemény. Szerintem a priori egyetlen, tagá- egyetlen országot sem lehet eh, kizárni a pályázástól, vagy elzárni a pályázástól. csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy tanultunk a bekövetkezett eseményekből, tehát most már az alapszabályunkban benne van az, hogy hogy néz ki egy ilyen pályázati folyamat. Minden egyes országnak ezt be kell tartani. Az a különbség az elmúlt időkhöz képest, hogy az első pillanatok kezdve teljesik el, tenni, teljesíteni kell tudni ezeket a elkötelezettségeket, tehát nem ígéretekről van szó, ez mindenhol ott van például a közlekedésben, a szállás, elszállásolásban, a kormánygaranciákban, ez mind-mind az első pillanattól kell tudni teljesíteni. És van még egy plusz eszközünk, a különböző jegyzőkönyvek megszerkesztése. Nagyon fontos az, hogy állami szinten meglegyenek ezek a garanciák, de itt nem áll meg a dolog, tudjuk ellenőrizni ezeket, hogy hogyan hajtják végre ezeket a, ezeket a kötelezettségvállalásokat, tehát el tudjuk mondani a pályázó országnak, hogy ezt és ezt nem, tud, nem teljesítették még. Az Egyesült államok Kanada és Mexikó közös pályázata esetében is aktív ez, tehát hogyha valamit vállaltak, akkor azt bizony megjelenik a megállapodásban. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm a résztvevőinknek, hogy ellátogattak ide. Szerintem adjunk egymásnak itt most egy újabb rendezvút. A Katari Laboratórium helyzetét szerintem néhány hónap múlva újból ki kéne értékelni. Láttuk, hogy az elmúlt évekhez képest bizonyos javulás már bekövetkezett. Szerintem itt a résztvevőink között résztvevőinkkel megállapodhatunk abban, hogy találkozhatunk még néhány hónap múlva. Köszönöm mindenkinek, és kellemes estét!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 Bene, iniziamo subito perché siamo un, un po' in ritardo. Eh... Kezdjük el, mert késésben vagyunk. Eszmencsere következik. Tone Grácián Maloival, az Európai Kisebbségek Központjától érkezett az ukrajnai kisebbségek és kisebbségi nyelvek helyzetéről fogunk most eszmecserét tartani. Már többször beszéltünk erről, amely napon ismét napirendre tűztük, hogy újra kiértékeljük a helyzetet. Mennyire felel meg a nemzetközi jognak az, ami Ukrajnában történik? Itt van az EU-Ukrajna delegáció elnöke, Rozáti úr. Meg is adom rögves neki a szót, Kérem, hogy fejtse ki véleményét. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, good evening. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Jó estét kívánok. A, az Európai Parlament ukrajnai delegációjának nevében szeretném hangsúlyozni, hogy a delegációnk szoros figyelemmel követte a fontos kérdéseket az EU és Ukrajna közötti kétoldalú kapcsolatok során. A reform folyamatra gondolok, illetve az, az ukrajnai jogszabályok Európai Unió standardokhoz való igazítására. A kétoldalú kapcsolatok során az együttműködési folyamat alapját a társulási megállapodás adja, amelyet mindkét fél aláírt. És ahogy mondtam, ez adja a kétoldalú kapcsolatok alapját. Ennek gerince pedig egy értékrend, közismert értékekről van szó, a demokratikus elvek tiszteletben tartása, jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok, a szabadságjogok, illetve a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogai, a diszkriminációmentesség, valamint a diverzitás tiszteletben tartása. Ez benne van a társulási megállapodásban, és mindkét fél elkötelezett amellett, hogy fellépéseikben ezeket az értékeket érvényesítsék. Ennek tükrében delegációként az Európai Parlament ukrajnai delegációjaként Értékeltük a meghozott döntéseket, az intézkedéseket, és természetesen ide tartozik az oktatási törvény is. Ebben a kontextusban üdvözöljük az ukrán hatóságok döntését, miszerint az oktatási rendszert megkívánják reformálni, közelebb kívánják hozni az Európai Uniós standardokhoz, egy három lépcsős oktatási rendszert kívánnak létrehozni, de ezen kívül értjük azt is, hogy a nemzeti nyelvet megkívánja védeni az ukrán hatóság, az ukrán hatóságok Aggályok merültek fel az oktatási törvény kapcsán a nemzeti kisebbségek részéről. Az ukrajnai kisebbségek aggályoknak adtak hangot. És ezért széleskörű eszmecserét folytattunk az ukrán hatóságokkal az előző három találkozó során. A parlamenti társulási bizottság ülései során, ez az a hivatalos testület, amelynek keretében találkozunk Berovna Rádai kollégáinkkal. Támogattuk azt a gondolatot, hogy a törvényt küldjék el a Velencei Bizottságnak, és várjuk meg a Velencei Bizottság ajánlásait minden ellentmondásos pontra vonatkozóan. 2017. decemberében a Velencei Bizottság egy jelentést adott közre, amely szerintünk kiegyensúlyozott és konstruktív. Alapos, üdvözöljük ezt a jelentést, mert valóban a törvényt általánosságban értékeli, elemzi, ezen kívül javaslatokat fogalmaz meg, illetve rámutat arra, hogy hol lehet azon javítani, különösen a hetes cikket illetően, ami ugye ellentmondásos. Beszéltünk az ajánlások megvalósításáról, illetve értékeltük ezek megvalósítását ukrán kollégákkal közösen a delegáció két ülése során. Az egyikre Strasbourgban került sor áprilisban, illetve nem is olyan régen, Kijevben, szeptemberben, most 2018. szeptemberében. Ellentmondásos kérdésről van szó, ezért Ukrajnában szeptemberben egy panel megbeszélést folytattunk a kisebbségi kérdésben, illetve a nemzeti kisebbségek nyelvének védelmét illetően. A nemzeti kisebbségek képviselőit meghívtuk erre a panelre, a zsidó, a lengyel, a román, a roma és a magyar kisebbségek képviselőit. Az eszmecsere során arra következtetésre jutottunk, hogy a legtöbb kisebbség nagyjából elégedett az új törvényel, különösen a Velencei Bizottság ajánlásaival, amelyet az ukrán hatóságok elfogadtak, és az ukrán hatóságok, illetve az Oktatási Minisztérium egy ütemtervet készített el az ajánlások megvalósítására, illetve a törvény megvalósításának dátumát elhalasztotta, 2020-ról 2023-ra hosszabbította meg az átmeneti időszakot, és ez nagyon jó hír, hiszen ez lehetőséget nyújt az eszmecserére, a megoldások kialakítására, az elfogadható intézkedések kialakítására. Have uh, received also the assurances from our colleagues. A Ferhovna rendei kollégáktól megnyugtatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait követni kívánja, kívánják az ukrán hatóságok. Véleményünk szerint ez a helyes megközelítés. A Velencei Bizottság véleményét az az Európai Keretegyezményre építi, amely a nemzeti kisebbségek védelméről szól. Ez az európai norma, amely minden tagállamban érvényesül, illetve minden európai országban érvényesül. Hogyha az ukrán hatóságok teljes mértékben megvalósítják a Velencei Bizottság ajánlásait, akkor a fölvetett problémákat sikeresen meg tudják oldani. Az AFET szakbizottsága ugyanezt a véleményt fogalmazta meg Gáler úr tollából. Az AFET szakbizottsága osztja véleményünket. Jelentésükben azt mondják, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai adják az alapját a további fellépésnek, a további intézkedéseknek. Ezért abban a szakaszban járunk most, hogy az ukrán hatóságok terén a labda, és biztosak vagyunk abban, hogy az Oktatási Minisztérium megvalósítja teljes mértékben ezeket az intézkedéseket, ezeket az ajánlásokat. Már hoztak bizonyos lépéseket a középfokú oktatásra vonatkozó törvényben, itt a Velencei Bizottság bizonyos javaslatait már érvényesítették, úgyhogy várjuk az ukrán hatóságokkal való közös munkát, illetve a parlamentünk várja az ajánlások sikeres megvalósítását. Nagyon örülünk annak, hogy ma este eszmecserét folytathatunk erről a rendkívül fontos témáról. Köszönöm. Thank you, grazie. Vi voglio solo avvertire che... Köszönöm szépen. Nyolc percet halandóak túlórázni a tolmácsok. Most kaptuk a híret, hírt, úgyhogy 16 percünk van még erről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek az ukrán oktatási törvényről különös tekintettel a regionális és kisebbségi nyelvekre. Bizonyára tudják, hogy egy nagyobb reform folyamat kontextusában kell ezt vizsgálni. Ukrajnában sok helyen hajtanak végre reformot. Sokan úgy gondolják, hogy az eddigi jogszabályok elavultak, és a modern feltételeknek nem felelnek meg nem volt lehetőség az oktatási rendszer javítására a régi keretben. Az oktatási rendszer és, az, és a tananyag is megváltozik az ukrán iskolákban. Konkrétan 12 éves korig kiterjesztik a kötelező oktatást, illetve megváltozik az iskolák autonómiája is. Egy minőségellenőrzési szerv is létrejön és elvileg egy oktatási ombudsmant is létrehoznak majd. Ukrajnában sikerként értékelik ezt a reformot, de természetesen a nemzetközi figyelmet és megragadta ezt a, ez a kérdés a nyelvi jogokkal kapcsolatban. Különös tekintettel a hetes cikk az, amit sokan kommentáltak. A hetes cikk eredeti változatában, amikor elfogadták, mielőtt a parlamentig eljutott, megfelelő keretet biztosított az alapfokú és a középfokú oktatásban is a kisebbségi nyelveknek, az etnikai és az etnikai és nyelvi kisebbségek tagjai számára is. De a dolgok itt bizony megváltoztak, és mindjárt kitérek arra, hogy mire is gondolok. Bizonyára tudják, hogy Ukrajna egy nagyon sokféle nemzet. Konkrét esetünkben 400 ezer gyermekről van szó, akik anyanyelvükön részesülnek oktatásban, ez kisebbségi nyelv. Ez 335 iskolát jelent. Ezen túlmenően vannak még olyan iskolák, ahol tanítanak második nyelvként kisebbségi nyelvet. Ukrajna nagyon sok fontos nemzetközi megállapodást aláírt, európai szinten is, illetve két oldalú szerződéseket, megállapodásokat is aláírt, amelyek szintén kisebbségvédelem témájában születtek. Az ukrán jogi keret részben az alkotmányból ered, de van egy 92-es kisebbségi törvény, amelyet jelenleg vizsgálnak felül, és sok szakértő véli úgy, hogy ez immáron elavult, és épp, ez, épp ezért van szükség a felővizsgálatra. Idén februárig a, a kisebbségi nyelvekre egy 2012-es nyelvi törvény vonatkozott. Idén februárban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenes ez a jogszabály, Legfőképpen azért, mert a jogszabály elfogadásakor eljárási hibákra került sor. 18, nemzetközi, 18 nemzetiségi nyelvet, kisebbségi nyelvet lehetett használni akkoriban, főleg olyan területeken, ahol a lakosságnak legalább a 10%-a kisebbségi nyelven beszél, és ilyen esetekben hivatalos nyelvként is lehetett használni a kisebbségi nyelvet. Azokat a régiókat illette ez leginkább, ahol az orosz anyanyelvűek elérték ezt a küszöböt, de egyéb kisebbség esetében sokszor nem tudták meg, tehát nem volt elég lakos, nem ütötték meg ezt a 10%-os küszöböt. A majdani események után, majdani téri események után a, az ukrán parlament megpróbálta érvényteleníteni ezt a jogszabályt. Ugyanakkor ezt a visszavonást nem írta le az elnök. Tehát ebből nem vált, a visszavonás nem vált jogszabálya. Mindezeknek az eredményeképpen a kisebbségi oktatásról szóló jogszabály és a hetes cikk megváltozott. A megváltozott a parlamenti eljárás során. Egyébként a kisebbségekre vonatkozóan volt egy nagyon jó cikkjavaslat, anyanyelvi oktatásról szólt, szó, szólt ez, tehát párhuzamosan az alap és középfokú oktatásban lehetett volna oktatni az anyanyelvet, illetve a kisebbségi nyelvet, osztályokban, illetve csoportokban is, illetve hivatalos nyelvként is lehetett volna ezt használni. Ez volt az a jogszabály tervezet, Nos, az érintetteket az érintettek elfogadták a legtöbb részét magának a jogszabálynak, ugyanis ugyanakkor a hetes cikk elfogadása másként zajlott, megkülönböztette az őshonos lakosság, illetve az, etnikai, az etnikumok, illetve a kisebbségek helyzete külön, meg lett különböztetve a jogszabály alapján. Csak óvodás, illetve um, alapfokú oktatásban van meg ez a párhuzamos oktatási lehetőség már. Az EU-s hivatalos nyelveken való oktatási lehetőséggel egészítették ki a hetes cikket, és ez is tovább mélyítette a diszkriminációt, mert a legnagyobb kisebbségi nyelv beszélői az oroszok nem estének ez, ezen hatája le. Illetve a külön egynyelvű kisebbségi iskolákra történő utalást törölték a hetes cégből. Egyébként volt egy átmeneti időszak is, 2020. szeptember 1-ig az eredeti változat szerint, ezt azt azóta meghosszabbították. Beszéltünk az imént a Velencé Bizottság jelentéséről. A Velencé Bizottságnak négy fontos ajánlása vagy észrevétele volt. Egy, a hetes cikk szerintük jogi szempontból nem egyértelmű, nem elég pontos. Például a védett személyekről, a releváns területi egységekről nem szól. A Velencei Bizottság szerint tehát a szabad értelmezési lehetőség túlságosan nagy. Második dolog az állami nyelv védelme. Ez egy legitim elképzelés a nemzetközi jogszabályok értelmében. A szakértők számára ez nem jelent gondot, viszont, és ez benne van a keret a keret megállapodásban. Ezt nem lehet úgy tenni, ezt az anyanyelvi védelmet, vagy többségi nyelv védelmét, hogy az kárára legyen, hogy az rovására legyen a kisebbségi nyelveknek. Harmadik észrevétel a Velencé Bizottságtól. Véleményük szerint nem egyértelmű, hogy a hetes cikk legitim célját hogyan lehet elérni. Például szerintük túlságosan rövid volt az átmeneti időszak, illetve a, magának a cikknek az alkotmányossága is kérdéseket vet fel. Utolsó észrevétel a Velencei Bizottság részéről. Az egyenlőség és a diszkrimináció mentesség elvének megvalósulása megkérdőjelezhető a cikk alapján. Az volt a végkövetkeztetésük, hogy a megfelelő megoldás az lenne, hogy a hetes cikket kéne megváltoztatni és kiegyensúlyozottabbá tenni. Egyéb ajánlások voltak is voltak egyébként. Azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy hogyan is történt az egész folyamat. Két évig tartott, még megszövegezték ezt a jogszabályt. Councils at all official authorities. So this is a 2009 law that establishes... Ez egy 2009-es jogszabály, amelynek alapján van, egy 2009-es jogszabály, mely alapján a civil társadalom részt vehet azokon az egyeztetéseken, ahol megbeszélik a jogszabálytervezeteket, de csak 35-en tehetik ezt meg, és sokszor nagyon nehezen választják be a különböző kisebbségek tagjait ezekben a konzultatív szervezetekbe. Tehát volt erre lehetőség. A parlamentnek, alapvetően a parlamentnek küldött verzió, verziót fogadták el, és aztán nagy volt a meglepetés, amikor mégis megváltozott a szöveg. Az úti terv azt gondolom, hogy nagyon ambíciózus volt, arra vonatkozóan, hogy mikor léptetik hatályba ezt a jogszabályt. Beszéltem az Oktatási Minisztériummal, tavaly szeptember után a régiókba is elment a minisztérium. Sokszor a régiókban a legnehezebb a konzultáció mindkét félnek. Ezt a kérdést tanulmányoztuk. a nyári időszak alatt foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a, a etnikai és nemzeti kisebbségekkel, kisebbséget megkérdeztük, megkérdeztük, hogy mi a véleményük a jogszabály elfogadása előtt és utáni helyzetről. Tanulmány is készült el ezzel a, ebben a témában, és a tanulmányok alapján kimondható az, hogy a konzultációt jobban kéne intézményesíteni, főleg helyi és regionális szinten Ukrajnában. És örülünk annak, hogy az EU 2018-as éves akcióterve is utal erre. 89 után a, nemzet, a nemzeti kisebbségek védelmét és kisebbségi nyelvek védelmét pontosan úgy alakították ki, hogy ne lehessen manipulálni, a különböző kormányok ne tudják manipulálni ezeket a konzultációkat. A hidegháború végén és a Szovjetunió felbomlása és Jugoszlávia felbomlása után az ilyen jogilag kötelező érvényű dokumentumokat pontosan azért dolgozták ki, hogy multilaterális szinten tudják tartani ezeket a kérdéseket. Azért persze dicséretben lehet részesíteni Ukrajnát, hogy eljutott a Velencei Bizottsághoz ezt a dokumentumot. Sajnos túlságosan későn tette ezt, korábban is meg lehetett volna ezt tenni, akkor küldték el, amikor a parlament ezt már elfogadta. Az lett volna az igazi gesztus, hogyha az ajánlásokat módosítások formájában meg is fogadják. Nos, a nemzetközi közösség nem mindig nem mindig üdvözli az ilyen típusú megközelítés, de azért ez meg szokott történni. És Ukrajna szomszédos országai közül többen is indítottak, többen is tettek panaszt kétoldalú csatornákon, Mondhatok még néhány szót a regionális fejlesztésről, vagy hát a nem régen bekövetkezett fejleményekről? Mm, uh, tasks will be how that person will be supported, and here uh, it's very important to remember that in Ukraine there is a very good tradition for public defenders